So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, tisztelt miniszter urak, nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttek ma a konferenciánkra, és hogy itt vannak a magasrangú MMF-ről szóló konferenciánk második részén is. Rövid technikai információ ismét ugyanazt a rendszert fogjuk használni, ami a konferencia azon tagjainak nevének feljegyzését illeti, akik szeretnének majd felszólalni a vita során. Először azonban természetesen azzal kezdjük, hogy a pódiumon helyet foglaló meghívottaink kapnak szót. Nikolaj Dovgielevics urat üdvözölhetjük itt, aki a lengyel külügyminisztérium államtitkára, és Alex White urat is itt üdvözölhetjük többek között, aki az ír parlament közkiadásokkal és reformmal foglalkozó bizottságának tagja, Ivailo Kálfin úr, európai parlamenti képviselő és az MFF egyik jelentéstevője, Bőge úr, a másik jelentéstevő ebben a témában, aki a vita során szintén felszólal majd, valamint Nelly Cruz asszony, aki az Európai Bizottság alelnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ma, és ha megengedik, azonnal meg is adnám a Szodov Gilievics Giljevics úrnak, aki, mint ahogyan mondtam, Lengyelország külügyminisztérium, külügyminisztériumából érkezett hozzánk, ott államtitkár parancsoljon. Köszönöm szépen, öröm, hogy ismét eljöhettem az Európai parlamentbe, noha irigykedem Nikolaj Vámen kollégámra, aki szintén itt ül, és aki most az Európai Tanács képviseletében, a soros elnökség képviseletében van itt. Négy eleme van annak, hogy hogyan tudunk ki keveredni a válságból Európában. Nagyon okos konszolidációra van szükség a közkiadások területén, és a fiskális paktummal és a hatos csomaggal ez már megtörténik. Sokkal komolyabb Európai Uniós szintű szabályozásra van szükség, ami a pénzügyi szektort illeti, ez is már megtörténik. És a szolidaritás új elemeit kell foganatosítani, beleértve egy nagyon komoly tűzfalat Európában, és a negyedik elem, amelyre szükség van a növekedés, erről szeretnék ma beszélni. Nem tehetünk úgy, mintha nem látnánk a recesszió jeleit, mintha nem látnánk a foglalkoztatottságbeli problémákat, a versenyképesség problémáit Európában, és nem tehetünk úgy, mint hogyha Európa egyre erősebbé válna a globális versenyben a válságot követően. Most tehát az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk az MMF-et, és gyakorlati eszközként tekintsünk rá, olyan eszközként, amely az Európai Uniónak segíthet abban, hogy a növekedés alapjait lefektesse, valamint a foglalkoztatás alapjait is lefektesse. Hogyha megnézzük, hogy mit mondtak az elmúlt hónapokban a különböző hitelminősítő intézetek, mint a Standard Poor's például, azt láthatjuk, hogy a különböző euróvezeti országok hitelminősítése romlott, mivel nem voltak olyan intézkedések, amelyek ösztönözték volna a keresletet. Bizonyos tehát, hogy szükség van megszorításokra, de ugyanakkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük a deflációs spirált és a stagnációt. Ebben az összefüggésben eszközként tekinthetünk az EU költségvetésére, egyfajta befektetési eszközként, amely növelni fogja Európa versenyképességét, és erősíti az Európai Unió egységes piacát. Az Európai Unió politikái beruházási jelleggel bírnak, és nagyon fontosak a közberuházások szempontjából. Javaslatában az Európai Bizottság már figyelmet szentelt a jelenlegi gazdasági kontextusnak. Éveken keresztül az európai költségvetés 1,18 százaléka volt az európai bruttó nemzeti jövedelemnek, most 1,12%-ról van szó, és a következőkben 1,05%-kal kell számolni. A közös, a közös mezőgazdasági politika és a kohéziós politika bizonyos eszközeinek mértékét ugyanis befagyasztották. 2004 óta 12 új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, van egy új szerződésünk, amely új feladatokat ró az Európai Unióra, és vannak szociális és gazdasági kihívások, amelyekkel szembesülünk. Ha ugyanebben az időben időszakban megnézzük a nemzeti költségvetéseket a 2000-2010-es időszak között, azt látjuk, hogy 62%-os növekedés következett be. Tavaly csak nagyon kevés tagállam csökkentette a nemzeti kiadásokat, és azt gondolom nem tehetjük bűnbakká az Európai Unió költségvetését, az csak azért, mert nemzeti szinten nem gazdálkodtak megfelelően a tagállamok. Szeretnék szólni néhány szót a kohéziós politikáról. Lengyelországban a kohéziós politika a legfontosabb beruházási politika, úgymond. Lehetővé tette Lengyelország számára ugyanis, hogy 2000 4-ben a 40%-ról 65%-ra növelje a teljesítményét, ami az EU-s átlaghoz viszonyított mértéket illeti. Természetesen a kohéziót nem tekinthetjük csupán egyfajta abstrakt szakpolitikának. Nagyon szorosan összefügg az egységes piaccal a kohézió kérdése, és az egységes piac az, amely a legtöbb előnyt hozta az európai polgárok számára, és természetesen alapját képezi az egyik pillérét képezi az Európai Uniónak. Az Európai Uniós kiadások erősítik az egységes piacot, ugyanis ezáltal az európai gazdaság versenyképesebbé válik. Szükség van ennek a versenyképességnek a növelésére a globális szintéren is. A versenyképesség növelésének, erősítésének egyik előfeltétele pedig a ö, szociális és gazdasági kohézió erősítése. Tehát a versenyképesség és a szolidaritás gyakorlatilag kéz a kézben járnak, nem ellentmondásról van szó. Ugyanakkor kérdés az, hogy az euróövezeti gazdaságok problémái mennyiben függnek össze a kohéziós politikával. Sokszor az e körül forgó vita félrevezető. Én úgy gondolom, hogy sokkal inkább az ellenőrző intézkedések, az ellenőrző mechanizmusok hiánya euróövezeti szinten tehető felelősé, és nem pedig a különböző beruházási projektek vezettek a jelenlegi adósságválsághoz és bizalomválsághoz az euróövezetben. tehát nem az európai szakpolitikák a bűnösek. Ugyanakkor azonban nem szabad alábecsülnünk annak szükségességét, hogy a kohéziós politikát hatékonyabbá és költséghatékonyabbá tegyük, de igaz ez más politikák esetében is, beleértve természetesen a mezőgazdasági politikánkat. Véleményünk szerint az MFF legitimitásának kulcsa a polgárok szemében, és annak kulcsa, hogy az MFF reagálni tudjon a jelenlegi kihívásokra, az, hogy a költségvetést egyfajta növekedést ösztönző politikaként értelmezzük és hasznosítsuk. És meg kell magyaráznunk a polgároknak, azt, hogy az Európai Unió költségvetése egy olyan eszköz, amelynek segítségével orvosolni tudjuk a gazdasági bajokat, és nem pedig egy olyan eszközről van szó, amely a forrása a gazdasági bajainknak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, miniszter úr! Mr. White. White úr az ír parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt miniszter, urak, biztos úr, tisztelt parlamenti képviselők, nemzeti és európai képviselők egyaránt, a kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek és előadhatok ezen a mai közös platformon, fórumon. Valamennyien tudjuk, hogy az MFF nem költségvetés igazándiból, hanem csak egy költségvetési keret. És próbáljuk egy kicsit távolról nézni, legalább ma délután, az egyes számokat és az egyes költségvetési fejezeteket és témákat, nem akarom ezeket lebecsülni, a tagállami ö, költségvetéseket sem, hanem próbáljunk stratégiai kérdéseket megválaszolni, vagy legalábbis megkérdezni ma. Azt hiszem az első ilyen stratégiai kérdés, amire jó lenne választ találni, hogy mennyire akarunk ambíciózusak lenni, mennyire vagyunk képesek ambíciókkal tervezni a jövőt, a következő szakaszát az Európai Uniós történelemnek, mert ha úgy veszük, akkor az EU megegyezik a költségvetésével. Legalábbis a polgárok szemszögéből az Európai Unió, amikor projekteket finanszíroz és bizonyos fejlesztésekben részt vesz, akkor a költségvetéséből adja a pénzt, és ezzel gyakran hát a saját létébe vetett hitet is megkérdőjelezi, vagy alátámasztja. Nézzük meg, hogy mik a lehetőségeink előttünk. A több éves pénzügyi keret kapcsán ugye azt tudjuk, hogy ez egy eszköz, amely révén az Európai Unió az Európai 2020-as stratégiát megkívánja valósítani, és ha innen indulunk ki, és ez szerintem egy jó ötlet, akkor azt mondhatjuk, és írként mondom ezt, hogy folyamatosan vitát folytattunk ugye a megszorításokról és azoknak a szükségességéről. Egyébként a lakosság többsége most már elfogadja többé-kevésbé, hogy ezekre szükség volt, de nagyon kevesen, legalábbis remélem, gondolják azt, hogy a megszorítások révén egyedül, pusztán megszorításokkal meg lehet küzdeni a válság kihívásaival. Biztos, hogy ennél többre van szükség, egy nagy, erős, átfogó politikai keretre a munkahelyteremtés érdekében, és növekedés érdekében. És ezt a folyamatot, ami az első gondolatoktól kezdve mindmáig nevetett, vezetett, azt az hatja át, hogy meg tudunk-e fogalmazni egy beruházás barát költségvetést. A Fiscal Compact szerződés világosságot ad arról, hogy bizonyos mértékig szükség van a megszorításokra, ennek is van értelme, ez egyfajta szükségszerűség. De mintha egy kicsit kevesebbet beszélnék a kelleténél arról, hogy a növekedés és beruházás ösztönzésnek legalább ekkora, hanem nagyobb a szerepe. Ez, erről jóval kevesebb szó van. Kevés a piárja, ha úgy tetszik. Tehát így a polgárok aztán nem értik, nem tudják, hogy, hogy egyáltalán mi is az a növekedés támogató politizálás. És itt az esélyünk arra a következő hónapok során, hogy előrukoljunk egy ilyennel EU szerte, egy olyan költségvetéssel, amely egyértelműen szem, számol azzal a kívással, hogy a növekedést kell ösztönözni és a beruházásokat. Európa szerte, minden tagállamban. Nem akarok most csak Írországról beszélni, de még röviden elmondanám, hogy a mi tapasztalatunk az, hogy, és ezt lelkesen ö, vállaltuk ö, kezdettől fogva, hogy mi európai pártiak vagyunk, és nagyon sokat profitáltunk a regionális kohéziós alapokból, fiatalok jutottak munkához, kutatási, fejlesztési projektek indultak el. Tehát nekünk nagyon jó tapasztalatunk volt az EU-val. És ha megnézzük, hogy ezt mi mozgatta, hol volt az ösztönző, a mozgatórugó, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi 30 évben az ír gazdaság fejlődésében az állami beavatkozás végül is egy irányba mutatott az európai támogatással. Európára néztünk folyamatosan. Ugyanakkor most úgy tűnik, hogy új szakaszba lépünk, ahhoz, hogy az Európai Unió képes legyen ezt a támogatást továbbra is nyújtani, az ösztönzőket megteremteni, valamit váltani kell. A megújuláshoz erre van szükség. Tehát először is tiszta fejekre van szükség, tudnunk kell, hogy mit akarunk, mennyire vagyunk ambiciózusak. Aztán a Kopenhágai konferenciára utalván, ez a hét elején volt, azóta már sokan emlegették, hogy Keynesről, Lord Keynesről volt szó. Amikor a Fiscal Compactról beszéltünk, akkor Keynesre hivatkoztak többen is, a keynesiánus gazdaságfelfogásra. És megmutattuk, megmutatták az előadók, hogy az egyes országok számára ez a fajta gazdaságpolitika már nem opció. És az egyik országban keynesiánus a gazdaságpolitika, a másikban pedig nem, akkor abból egyértelműen adódik, hogy az Európai Unió szintjére kell emelni a problémát. Mert nem csak az emberek számára akarunk új lehetőségeket adni, hanem arra és akarunk hatni, hogy az egyes polgárok hogyan látják az Európai Uniót, hogy bíznak-e benne. Új bizalomépítésre van szükség, és itt van ennek a, a pillanata, hogy az EU-ról kiderüljön, hogy nem csak ö, állandóan szabályoz, megszorít, ö, fékeket jelent, hanem az EU-t úgy lássák a polgárok, akiknek a szavazatért ugye versengünk, hogy a lehetőségek, a haladás, a, a teljesítés mozgatórugója az EU, és főleg a fiatalok számára új munkahelyek, új lehetőségek megteremtője. És nem egy fékező, mint a vasútnál. Amikor megnézem a bizottsági javaslatokat, akkor az a benyomásom, hogy annak az egyes elemei jók, de felhívnám a figyelmet arra, aláhúznám háromszor, hogy a kutatás és fejlesztésre vonatkozó fejezetet hajtsuk végre, mert ha átláthatóságot akarunk, és tényleg végre akarjuk hajtani a költségvetést, akkor a kutatás fejlesztés témáját a leges legelső helyre kell tenni, mert a kis és középvállalkozások számára ez a legfőbb munkahelyteremtő opció minden demográfiai egészségügyi mutató tükrében. A kutatás fejlesztés az, amely a fiataloknak és általában az embereknek lehetőséget adhat azoknak is, akiknek nincs munkájuk. Tehát első helyre kell tenni a kutatást, fejlesztést, és eh, remélem, hogy ez fog kicsengeni majd a mai vita végén is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Vájt úrnak, Kálfin úr következik az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt miniszterek, nemzeti parlamenti képviselők, kedves kollégák! Úgy gondolom, Rendkívül érdekes a mai vitánk. Noha eltér a véleményünk itt-ott, mégis fontos meghallgatni egymás érveit, és nagyra értékelem a mai lehetőséget. Később meg fogom kérni Reimer Bőge kollégámat, hogy ő is szóljon hozzá a témához, hiszen együtt dolgoztunk ezen a dosszén itt az Európai Parlamentben, és ő egy olyan európai parlamenti képviselő, akinek nagyon nagy tapasztalata van ezekben a kérdésekben. Hogyha vitát folytatunk erről a kérdésről, és amikor meghallgatjuk egymást, azt láthatjuk, hogy egy világos irányvonal rajzolódik ki, gazdasági válságban vagyunk, takarékoskodnunk kell, ez pedig azt jelenti, hogy a költségvetéseket csökkentenünk kell nemzeti és európai szinten. Ez egy olyanféle modell, amely kirajzolódott, anélkül, hogy részletesen megvitattuk volna. Szeretnék egy kicsit a részletekbe bocsátkozni, hogy meglássuk, hogy tényleg így zajlanak-e a dolgok, ahogyan feltételezzük. Mi a helyzet az Európai Unió költségvetésével? Néhány tényt szeretnék felsorolni, ezek nagyon fontosak, hiszen gyakran nem tudunk eleget az Európai Unió költségvetéséről. Először is nagyon nagy mértékben eltér a nemzeti költségvetésektől. Az első jellegzetessége az, hogy 44-szer alacsonyabb a költségvetés, mint a nemzeti költségvetések nagy része. 2010-ben az adófizetők naponta egy kávés csészényi, egy kávés csészényi ár, egy csésze kávé árában járultak hozzá az Európai Unió költségvetéséhez. Nos, a különböző tagállamokban körülbelül ö, január 4-ig dolgoznak átlagosan az európai polgárok, annak érdekében, hogy hozzájárulhassanak az Európai Unió költségvetéséhez. Tudnunk kell tehát, hogy ez az Európai Unió költségvetésének mértéke. Ne, éppen az, ezért nem mondhatjuk azt, hogy csökkentsük olyan mértékben az EU költségvetését, mint a nemzeti költségvetéseket, mert 44-szer kisebb költségvetésről van szó. Nevet, másodszor beruházási, beruházó jellegű költségvetésről van szó, ez már többször elhangzott, nagy részét arra fordítjuk, hogy beruházzunk a különböző tagállamokban. Az igazgatása nagyon kis hányada megy el, nincs másik ilyen költségvetés. Emellett az Európai Uniós költségvetés nem halmozhat fel hiányt. Hogyha nemzeti szinten beszélünk fiskális konszolidációról, akkor nem beszélhetünk EU-s szinten fiskális konszolidációról, ugyanis az EU-s költségvetésnek nem lehet deficitje, nem lehet hiánya, tehát nincs mit konszolidálni. Természetesen az EU költségvetését át kell alakítani. Ha megnézzük a bizottság javaslatát, akkor az egy csökkenést mutat. Ami a hatékonyságot illeti, sok-sok dolgot tehetünk, jobban kiegyensúlyozhatjuk a költségvetést, itt sok mindent tehetünk természetesen, vannak különböző tervek az igazgatás további csökkentésére az EU-s költségvetésben és a beruházások növelésére. Az európai beruházások amelyek az EU költségvetés révén valósulnak meg, tulajdonképpen nettó megtakarítást jelentenek a nemzeti költségvetések vonatkozásában. Fontos ezt a kapcsolatot is látnunk. Tehát az a pénz, amit EU-s szinten költünk el, az megtakarítást jelent a nemzeti költségvetések számára. Amikor a hatos csomagok kritériumáról beszélünk és a nemzeti gazdálkodásról, ezt is látnunk kell. Néhány kolléga ma délelőtt beszélt arról, hogy a polgárok milyen jelzéseket küldenek felénk ebben a kérdéskörben. Természetesen meghallgatjuk őket. A választóink ugyanazok. Azok az emberek, akik elmennek szavazni a nemzeti parlamenti választásokkor, elmennek szavazni az európai parlamenti választásokkor is, ők koherens információkat és koherens politikát várnak e két szinttől, tehát nem harcról van szó a nemzeti parlamentek között és az európai parlament között, ugyanazok a szavazóink, ugyanazokat a polgárokat képviseljük és amikor a nemzeti parlamentek a Lisszaboni szerződést elfogadták, ratifikáltak, akkor valóban komolyan gondolták, ami a költségvetési vonatkozásokat illeti? Amikor az EU 2020 stratégia elfogadtuk, akkor tényleg komolyan gondoltuk a célkitűzéseinket, vagy csak szép megfogalmazásokkal dobálózunk, és végül a gyakorlatban nem teszünk semmit. Természetesen szükség van hatékonyságra, hozzáadott értékre. Csak két adatot említenék a kohéziós politika területéről, hiszen ez az egyik legvitatottabb politika. Ami a beruházásokat illeti 2000 és 2006 között 0,2%-os növekedést láttunk GDP arányosan, 4%-os növekedés várható a kohéziós politikának köszönhetően az EU 25 tagállamában 2020-ig. Csökkenteni akarjuk ezt az arányt, ezt az eredményt? Arról beszélünk, hogy hogyan csökkentsük a kohéziós politika hatékonyságát, vagy pedig akarunk egy olyan politikát, amely valóban eredményeket hoz és növeli a GDP-t a tagállamokban. Miért csökkentenénk ezt a politikát? Miért gyengítenénk? Milyen érv szólhat emellett? Mi az Európai Parlamentben nagyon nyitott, széleskörű vitát szándékozunk lefolytatni az Európai Bizottsággal, és már ezen az úton haladunk. Mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy az európai költségvetés továbbra is a növekedés és a foglalkoztatás jegyében kell, hogy álljon, a gazdasági konvergencia jegyében rugalmasabbá kell válnia, ugyanúgy, ahogy a nemzeti költségvetéseket is rugalmasabbá kell tenni a megszorítások idején. Ami a költségvetés méretét illeti az Európai Bizottság relatív értelemben csökkentést javasolt, Hallottuk már, hogy a költségvetés 1,18%-át képezte eddig az európai gazdaságnak, 1,05 vagy 1,045 százalékosra csökken ez az arány a bizottság javaslata szerint. Mindeközben a megszorítások idején is a nemzeti költségvetések nagy mértékben növekednek. 23 nemzeti költségvetés mutat növekvő tendenciát, a 27-ből 24 nemzeti költségvetés esetében igaz ez, mindeközben az európai költségvetés csökkentéséről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a, ne, az európai szintről a nemzeti szintre toljuk el a cselekvési lehetőséget, de ez valójában nem helyén való. És végezetül a Lisszaboni szerződés új feladatokat rót az Európai Parlamentre, és mi nem szeretnénk további válságot generálni, hiszen van már elég gondunk Európában enélkül is. Mi azonban parlamentként minden olyan eszközt fel akarunk használni, amely a kezünkben van, beleértve a költség, a, azt is, hogy a költségvetéshez nem adjuk a hozzájárulásunkat, ugyanis nem értünk egyet azzal, hogy a költségvetés csökkenjen. Nagyon szépen köszönöm. Krúz asszonynak adom meg a bizottság alelnökének a szót. Üdvözlök mindenkit! Nagyon motiváló számomra az, hogy látom, hogy az Európai Parlament milyen erős. A bizottság tudatában van annak, hogy a parlament erős, és ez egy olyan téma, amiről most beszélünk, ahol óvatosan kell, körültekintően kell eljárnunk, bármit javaslunk. Néhány témát ma már megvitattunk. Számomra két üzenete volt az eddigieknek, a válsággal kapcsolatban elhangozottaknak. Először is a növekedés nem magától értetődő, ezt ösztönözni kell, segíteni kell, és be kell fektetni a növekedésbe. A második üzenet pedig az, hogy a nemzetgazdaságok nagyon erősen összefonódnak egymással. Ezt persze tudtuk mindig is, amikor a digitális belső piacot megpróbáltuk javasolni kialakításra. Amikor az összefonódás során bajok mutatkoznak valahol, azt mindenki megérzi, és így az összefonódás nem feltétlenül jó mindenkinek és mindig. De mégis nagyon sok közös érdekünk van, és ennek viszont mindenki érzi a hatását, ha valami valahol működik. Például a tudás, a tehetség alapú gazdaság. És az Európai Unió a Földön még mindig a legnagyobb piac, és nagyon sok pozitívumot kivívtunk, amit nem lenne jó elveszteni a globális összehasonlításban. Ez inspirációt is adhat számunkra, hogy miért érdemes ebbe az irányba tovább menni, még ha nem is könnyű. Az EU 2020-as stratégiája, kedves kollégáim, ugye az egyik panelben erről szóltunk, beszéltünk. Elnök úr, mint a parlament nevezető elnök ezt megerősítheti, hogy, hogy a 2020-as stratégia hatékony, jó a gazdaságnak, és a következő évtized során szükségünk lesz rá. De ennél még fontosabb, hogy a végrehajtásra is oda kell figyelni, mert a megszorítások idején, és erről is szó volt már, világos, hogy nem szabad a befektetéseket, beruházásokat leállítani. Ez öngyilkosság lenne, sőt ösztönözni kell őket. Az EU költségvetése szolgálhat erre, a jövőbe való befektetések záloga az Európai Unió költségvetése. Néhány példát említenék a saját portfóliumból önöknek. Az enyém ugye egy horizontális tárca, és nagyon közel mozognak a témáim a polgárokhoz, a fogyasztókhoz. Ugye most éppen elhangzott, hogy a szavazókat kell megnyerni. Nekem eléggé közel áll a szavazókhoz a tevékenységem. Az EU digitális belső piaca most már nagyobb, mint Belgium, és Kína felé tartunk növekedésben. Ez egy ugró deszka az innováció számára, új szolgáltatások, termékek születnek, és nem csak szórakoztatóiparról van szó, amikor az elektronikáról beszélünk, bár ez is részét képezi, hanem ez egy szociális médium is. A cloud computing a kis cégeknek rugalmas eszközt ad a kezébe, amely segítségével hatékonyabbak lehetnek és versenyképesebbek. Egyébként az e-house eszközök is segíthetnek a költségvetések terhének csökkentésében. Professzionális karrierem során először beszéltem erről a témáról pénzügyminiszterekkel, illetve az örekedő lakosság témájáról, és leszögeztük, hogy az e-house mindkét problémakör megoldásában sokat segíthet. Röviden, minden innováció ö, ö, a, megadhat, az innováció megadhatja nekünk azt az ösztönzés, lendületet, nek a segítségével végül növekedés és munkahelyteremtés lesz az eredmény. Még néhány pozitív példát említenék. A kollégiumban, amikor az Európai Bizottság kollégiumában, amikor az európai gazdaságról, növekedésről, munkahelyekről beszélünk, akkor többnyire az elnök csak szembesít minket bizonyos statisztikákkal, amelyek nagyon lehangolóak, lefelé mutat minden. De én mindig felszólalok, hogy a digitális belső gazdaság területén minden fölfele megy. Tudjuk bizonyítani, hogy itt elindult a növekedés. Tényleg történik munkahelyteremtés, és még több lesz néhány éven belül a munkahelyekből, és jól ismert tény, hogy Európa szerte 700 ezer munkahelyet kell még betölteni, tehát munkaerő hiány van. Annyira növekedik ez az ágazat. És főleg a fiatalok számára jó üzenet a fiatalok munkanélkülisége tükrében. Tehát nagyon sokukat el tudnánk helyezni ezekben a poszt, ezekben a posztokon. Az internet forgalma két-három évente megduplázódik. És nagyon sok új tartalom, online tartalom jelenik meg, filmek, virtuális színházak ö, gombamódjára szaporodnak. Térjek a lényegre, ahhoz, hogy ez a növekedés más területeken is megvalósuljon, nem támaszkodhatunk elavult évtizedes infrastruktúrákra. Be kell investálni az infrastruktúrába. Most. Mert ha nem tesszük ezt, akkor a network képességünk is lemarad világszerte, és ez a sok innováció, amit ezen a területen most megvalósítottunk, hiába valóvá válhat. Tehát minden területen az a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés feltételezi az elektronikus, internetes háttérinfrastruktúrák hipermodernitását ha nincs megfelelő infrastruktúránk, akkor még ezen a területen is veszteseké válhatunk. Tehát a hálózatos infrastruktúra mindenképpen megerősítendő. Mitől aggódok legjobban? Nos ez, hogy még ezen a növekedési területen is esetleg befulladunk, hogyha nem ö, valósítunk meg kellő mennyiségű, volumenű befektetés, beruházást. Ha azonban beruházunk, és ez a pozitív oldala az érmének, akkor látni fogjuk a megtérülést. 10% pontos növekedéshez egy másfél százalékos GDP növekedést feltételez. Jelenleg ez az egyetlen jó hír, amit mondhatok. Tehát nagyon fontos a broadbandbe való befektetés. Az EU pénzekből nem lehet persze ezeket az infrastruktúrális beruházásokat 100%-ban finanszírozni. De az EU pénzek segítségével lehet csökkenteni a beruházások kockázatát, és a magántőke befektetéseit lehet ösztönözni. És ha jól, okosan, innovatív módon finanszírozzuk meg, a beruházásokat, akkor a Connecting Europe facilitás eszköz céljait is elérjük. A Connecting Europe-ban 9,2 millió euró van. Ha az új kreatív finanszírozási rendszert a beruházási banktól megvalósítjuk, akkor akár ez 100 eh, milliárdra is nőhet. Tehát eh, és más határokon átnyúló projektek is megvalósulhatnak, vidékfejlesztési projektek összekötése megtörténhet, de ehhez összefogásra van szükség. Egy másik pozitív példa volt. De vegyünk egy harmadikat, az elektronikus kormányzást. Az elektronikus kormányzás segíti a polgárok és a kormányok gyorsabb, olcsóbb kapcsolattartását. Egy egységes belső piacon ennek azonban határokon átnyúló módon is működnie kell. Ezért is fontos a Connecting Europe kezdeményezés. Ha a parlament és a tanács jól végzi a dolgát, akkor ebből is eredmény ki. Ha a kreativitást akarjuk ösztönözni, akkor az innovációt, kutatást kell ösztönözni. Sok új technológia van, amely képes lehet az egész gazdaságot megmozdítani. A high performance computing, a nanoelektronika, az internet újabb generációi. Ha ezekre odafigyelünk, vegyük észre például iránymutatásképpen, hogy nem is olyan régen az EU 120 millió eurós technológiai beruházást hajtott végre. Egy bizottsági kutatási projekt volt ez. A 3G telefonpiac ösztönzésére. Ez a piac most 250 milliárdot ér, és a piac létrejött révén nem csak konkrét gazdasági haszon keletkezett, hanem sokak élete lett könnyebb, főleg a kis és középméretű vállalkozásoknak. Tehát ez a fajta megtérülés az, amire gondolunk, amikor az európai pénzek okos elköltéséről beszélünk. De ehhez a 2020-as Horizon programra is szükség van, ez pedig a több éves pénzügyi keret kapcsán működhet csak, meg kell újítani az európai gazdaságot, hozzá kell rendelni a költségvetést, hogy az innovatív megoldások kapjanak teret a lehetőségek és kihívásokra adott válaszban. Ezek valódi lehetőségek, nem csak elvi lehetőségek, használnunk kell őket, megvan az eszközünk arra, hogy ezt tegyük, csak meg kell ragadni ezt az eszközt kérem Önöket, hogy segítsék az Európai Uniót abban, hogy saját környezetükben is elmagyarázzák, hogy az ilyen típusú befektetés, az ilyen típusú költségvetés a világ legjobb dolga. Euh, Köszönöm szépen, Cruz asszony. Most pedig megadom a szót a konferencia azon részvevőinek, akik szót kértek, nem kevesen vannak. Azt hiszem, hogy mindenki felszólalhat, hogyha senki nem nyújtja túl hosszúra a felszólalását, tehát két perc körül időben szóljanak hozzá, kérem. Egédius Mejlonász kap először szót, aki Litvánia helyettes külügyminisztere. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom, hogy én úgy látom, hogy Egyetlen egy EU-s politika sem tud a jobb jövő felé vezetni bennünket egy hiteles és megfelelő EU költségvetés nélkül. Egy olyan EU költségvetésre gondolok, amely beruházó jellegű és szavatolhatja az elkövetkezendő évtizedekben a fenntartható növekedést. Néhány évtizeddel ezelőtt vezették be a kohéziós politikát, és sok-sok változást hozott ez a politika. Az elmúlt években a súlyos pénzügyi válság, a megszorítások, a növekvő globális verseny, az éghajlatváltozás, és így tovább egyéb elemek veszélyeztettek bennünket. A legnagyobb kihívás azonban az, hogy a gazdasági növekedést beindítsuk. Soha korábban nem volt ekkora szükség ezen politikákra, mint most, gondolok a mezőgazdasági politikára és a kohéziós politikára. Illusztrációképpen, hogy hadd mondjak el egy sikertörténetet Litvániából. Van egy kisváros, Litvánia déli részében. Ez a kisváros régen egy gyógyüdülő központ volt, néhány 20, 20 évvel ezelőtt. 2003-ban a város munkanélkülisége kétszerese volt a, az ország átlagának, nagyon alacsonyak voltak a jövedelmek, és a turisztikai beruházók már nem találták vonzónak. Néhány évvel később az EU-s alapokból történő támogatásoknak köszönhetően a város infrastruktúrája korszerűvé vált, új munkahelyek jöttek létre, és egy nagyon sikeres üdülőhelyé vált ez a kisváros ismét, amely nem csak litván turistákat vonz, hanem sok szomszédos országból érkező üdülőt is. Ez természetesen csak egyetlen példa, de több ezer sikertörténetről is beszélhetnék sok-sok EU-s tagállamban. Sok esetben ugyanis a közös EU-s politikák, a kohéziós politika, a közös mezőgazdasági politika beruházást hozott magával, és ösztönözte a gazdasági növekedést. Én úgy vélem, hogy nem beszélhetünk az EU külső versenyképességéről egy belső, erős belső kohéziós nélkül. Hadd zárja mondanomat azzal, hölgyeim és uraim, hogy a jövőnk a kölcsönös szolidaritáson is múlik, és a kölcsönös bizalmon. Legyen szó az olyan kihívásokról, mint a energiaválság, a gazdasági válság és hasonlók. Hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor bízunk kell a közös EU-s politikákban, amelyek konkrét eredményeket hoznak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen Mélunas úrnak. Most pedig um, Magyarország részéről Győri Enikő következik. Parancsoljon! Kedves kollégák, csak három megjegyzésem lenne, kicsit hosszabban de mégis csak nem hosszabb, mint az előttem szóló. Amikor az MFF-ről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy középtávú célokat határozunk meg az MFF révén, és nem csak megpróbáljuk a megszorításokból átvezetni a költségvetéseket egy másik irányba. A Lisszaboni szerződés megnövelte az Európai Unió feladatait, ahogy az elnökünk is helyesen elmondta ezt. Ezeket a feladatokat csak akkor tudjuk hatékonyan megvalósítani, hogyha garantáljuk finanszírozásukat is. Egyetértünk abban, hogy a következő MFF-nek világosan kell tükrözni az EU 2020-as stratégia céljait. Ugyanakkor ezeket a célokat csak úgy lehet elérni, hogyha a belső kohéziót javítjuk az Európai Unión belül. Elnézést kérek, hogy hosszabban beszélek, de a hagyományos politikákról, a közös agrárpolitikáról és a kohéziós politikáról is kell szólnom. Meggyőződésem, hogy ezeket meg kell őrizni továbbra is erős politikaként a következő időszakban is. Ilyen értelemben a bizottsági javaslat a kap és a kohéziós előirányzatoknak a csökkentése 2,5%-ra nagyon komoly gondokat vet föl, főleg a fejlődő régiókat veti még hátrább. A kohéziós politika nem egy elavult segélyezési eszköz, hanem jelenleg az EU versenyképességének az egyik letéteményese. A kohéziós politika segíti a kevésbé fejlett régiók felzárkózását, de nem csak őket. Ugyanakkor másfelől a fejlettebb régiók vállalatai, vállalkozásai is profitálnak belőle. Egy nemrégiben elvégzett felmérés megmutatta, hogy minden kohéziós euró a visegrádi négyek országában 61 cent jövedelmet, többletértéket generált, pontosabban 61 százalékos volt tehát a hasznosulása, azon cégek esetében, akik kohéziós és nem kohéziós országokban tevékenykedtek. Tehát mindenkinek jó volt a dolog. Azok a vállalkozások, akik a 15-ök, volt 15-ök többnyire befizető országokban működnek, azok is profitáltak belőle. És amikor nagyon gyenge a növekedés, és elfogyott minden Keynesian, Keynesianus eszközünk, akkor a megmaradó néhány ösztönző eszközre támaszkodnunk kell. Ennek a mai panel vitának végül is az a célja, hogy az MFF stratégiai befektetési jellegét kidomborítsa, hogy ezt sokan Barózó elnök úr a legyetemben már hangsúlyozták. Szerintem ezekre a kérdésekre jó válaszokat tudunk adni, tudhatjuk, hogy melyek a legjobb célok és tartalékok, mire érdemes az európai pénzeket költeni. Ezek egyike mindenképpen a kohéziós politika. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Győri asszonynak. Domrovski úr következik, aki a lett Szejm gazdasági minisztériumából érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A ma délelőtti forduló során a Dán soros elnökség képviselője beszélt arról, hogy az MFF-nek milyen alapok, milyen alapjai vannak. Örömmel hallottam, hogy a szolidaritás a harmadik legfontosabb alapelv, ugyanis a legkevésbé sikeres tagállamokat ez támogatja elsősorban. Sajnos Lettországban azt látjuk, hogy az alapelvek és a gyakorlat nagymértékben eltérnek egymástól. Egy példát szeretnék említeni. A bizottság javaslata szerint 20%-kal csökkenne a kohéziós kifizetések mértéke Lettország számára. Hadd magyarázom el, hogy ez mit is jelent pontosan. 20%-os kohéziós csökkenésről lenne szó, egy olyan országban, amely nem csak az EU egyik legszegényebb tagországa, hanem amely sokkal szegényebbé vált, annak következtében, hogy az elmúlt években kb. 25%-kal csökkent a GDP. Milyen bolygó hívhatnánk ezt akár szolidaritásnak? Hogyan fogok hazamenni, és hogyan fogom elmagyarázni a szavazóimnak, hogy miféle szolidaritás is ez? Mondhatják azt, hogy ez csak az én problémám, de hadd tegyek fel egy szélesebb körű kérdést. Egy átfogó kérdést. Milyen Európát fogunk építeni? Olyan Európát, amely valamiféle közös alapelvekre és értékekre épül, vagy egy olyan Európát építünk, ahol mindenki csak a saját érdekeit tartja szem előtt, ahol az erősek eltiporják a szegényeket, a kicsiket és a gyengéket. Mondhatják, hogy egyértelmű a válasz, legalábbis retorikai értelemben, de hadd emlékeztessem önöket a régi bölcsességre, Néha be lehet csapni bizonyos embereket, de nem lehet állandóan mindenkit becsop, becsapni. Azt mondani, hogy a szolidaritás az egyik alapelv nem elegendő, konkrét tettekkel kell bizonyítani, hogy valóban így van. Hiszen az egész európai projekt legitimitása a polgárok szemében attól függ, hogy konzisztensek vagyunk-e, következetesek vagyunk-e, és ragaszkodunk-e a gyakorlatban is azokhoz az alapelvekhez, amelyekről folyamatosan beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Danuta Hübner kap szót a Regionális Szakbizottságának az Európai Parlamentben. Köszönöm, elnök úr. I, uh, you might, uh... Emlékeztetnék arra, hogy ma Martin Schulz elnök úr elmondta, hogy az EU költségvetésnek és a nemzeti költségvetéseknek együtt kell működniük a munkahelyteremtés a növekedés céljai elérése érdekében és az Európai Unió az utóbbi évek során a gazdasági irányítás az európai szemeszter révén végül is elkezdte megerősíteni a nemzeti és tagállam és az európai költségvetés közötti kapcsolatot. De még bőven van potenciál, amit kihasználhatnánk. A shared management gondolata például, hogy a nemzeti prioritások, költségvetési prioritások és az európai költségvetési prioritások jobb összhangba kerülnek. Az európai költségvetés ösztönözheti például az ágazati átcsoportosításokat a nemzeti költségvetésekben is, ha a shared management megvalósítjuk például a kohéziós politika területén is. A második gondolat, amit el szeretnék mondani, ez a növekedés mánia, amit évtizedek óta itt Európában hangsúlyozunk. Minden európai intézmény folyamatosan újra meg újra hangsúlyozza, hogy az MFF-nek növekedés generáló hatásonak kell lennie. Ugyanakkor, ha újságot, tévét olvasunk és nézünk, vagy elolvassuk a tanácsi következtetéseket, akkor pontosan látjuk, hogy befolyásos Európai Uniós politikusok populista módon az EU költségvetés csökkentésére tesznek kísérletet, már pedig így a növekedés, ösztönzés nem lesz garantálható. A befektetés ösztönző, munkahely teremtés ösztönző politikákra fordított pénz csökkentésével nem lehet így eljárni. Sőt, az európai költségvetésnek van az egyéni jövedelem növelő generáló hatása is, és makroökonomiai megfontolások vezérlik. Nincs még egy ilyen jól célzott szankciókkal és kiegészített költségvetés a világban. Tehát, ha megnézzük a bizottság javaslatát, ez egy kiegyensúlyozott több éves pénzügyi keretre vonatkozó tervezet, növekedést és munkahelyeket kíván teremteni, és a jövedelem támogató része is normális. Tehát aki ezt akarja csökkenteni, vissza metszeni. Az a növekedés ellen hat, és az Európai Bizottság által javasolt egyensúly helyett a 80-as évek jellegi 80-as évekbe veti vissza az európai költségvetést. Ez az ilyen fajta csökkentés, az Európai Uniós költségvetés csökkentése mindenképpen növekedés hátráló hatású, hátráltató hatású. Köszönöm, Hübner asszony. Luminta Ubescu következik, Románia külügyminisztériumának államtitkára. Köszönöm, kedves résztvevők! Mindannyiunknak egy olyan költségvetésre van szükségünk, amely segíti a gazdaság talpraállását és Európa versenyképességének növelését. Egy olyan költségvetésre, amely segít az adósságválság feloldásában, és amely növeli a szolidaritást egymás felé Európán belül. Úgy gondoljuk, hogy 2013 után egy korlátozott költségvetéssel csak korlátozott mértékben tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy az EU vállalásait betartsuk, a célkitűzéseinket megvalósítsuk, és hogy valóban szolidárisak tudjunk lenni az Európai Unión belül. Románia úgy gondolja, hogy mindenek előtt gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás növelésére van szükség. A válság az Európai Unióban fel kell, hogy oldódjon, és fontos, hogy fejlődést ösztönözzünk az EU tagállamokban. Az EU strukturális alapjai hozzájárulhatnak a gazdaság taprálásához, segíthetik a növekedést, a versenyképességet azáltal, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika keretein belül beruházásokat eszközölünk a tagállamokban. Ez segíteni fog az egységes piac állapotán is. Románia úgy gondolja, hogy a rugalmasság rendkívül fontos, már a mostani többéves pénzügyi kereten belül is érvényesül ez a rugalmasság, ugyanis egyensúlyra van szükség a költségvetési szigor között, valamint a között, hogy legyenek -e eszközeink, hogyha előre nem látott eseményekre kerül sor. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a Horvátország és Európai Unió közös parlamentáris bizottság részéről érkezett képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a társszervezőknek, a bizottságnak, a tanácsnak, a parlamentnek hogy meghívtak minket erre a magas szintű fórumra. Külön köszönöm Schulz elnök úrnak és Lemasszúr bizottsági elnök úrnak a tegnapi fogadást, vacsorát. Én most parlamenti képviselő minőségemben szólalok föl, de nem csak a horvát parlament tagja vagyok, hanem egyben az Európai Parlament megfigyelő képviselője is. Horvátország aláírta a csatlakozási szerződést, és köszönöm a bizottságtól és a magyar-lengyel elnökségnek is a sok támogatást, amit kaptunk. Január 22-én népszavazás volt Horvátországban, és a horvát csatlakozást megszavazta a horvát lakosság. Ebben a folyamatban persze folyamatosan el kellett magyaráznunk az európai projektet a lakosságnak, és az európai projektek szerepe a gazdasági válság idején, az államháztartási hiány idején nagyon fontos lehet. A mai fórum kiváló lehetőséget ad arra, hogy ne csak egymástól többet tanuljunk az MFF-ről, hanem arról is megtudjunk dolgokat, hogy az Európai Unió politikai projektjeit hogyan lehet költségvetési eszközökkel megvalósítani, támogatni, hogyan lehet összefüggést teremteni az EU 2020-as stratégia és az MFF között. És hogyan lehet összefüggést teremteni a nemzeti szint és az európai szint között a válságból való kilábalás érdekében, a szolidaritás jegyében. Horvátországban két dolog foglalkoztat minket. A csatlakozási szerződés nyilván, a második pedig azok a természetes várakozások, amelyek minden új tagállamban a lakosság és polgárok agyában megfogalmazódnak. Olyan intézkedéseket kell látnunk, amelyek egyfelől szigorúak, másfelől sok reménységünk van a tekintetben, hogy a kohéziós politika beruházásokat fog gerjeszteni nálunk is, fejlesztési, kutatási projekteket, és hogy az ehhez hozzárendelt pénzek, ha például a mezőgazdaságról is beszélünk, akkor az MFF-ben nem szenvednek majd csorbát. Egy tíz éves átmeneti időszakkal számolunk, és ez alatt megfelelő pénzügyi támogatást remélünk a határvédelem területén és a közös határok védelme területén. Szeretnénk, hogyha a hangunkat meghallanák az Európai Unió különböző fórumain, hiszen hamarosan most már 28 európai tagállamról lehet beszélni. Köszönöm szépen, Kálnina Lukasz Bécse következik, aki a lett szemben az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a Dán Soros elnökség együtt az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel folytatja azt a vitát, amely tavaly ősszel indult az MFF-ről, és hogy a nemzeti parlamentek képviselőt és a kormányok képviselőt is meghívták ma ide. Teljes mértékben egyetértek azzal az öt alapelvel, amelyet a Dán soros elnökség képviselője említett. Ezek egy szilárd alapot képeznek az MFF-ről szóló vita számára. Köszönöm szépen, hogy lefektette az alapjait a mai vitának, megteremtette annak kereteit. Hadd mondjam el, hogy a lett parlament hogyan látja az MFF kérdését az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan, és a versenyképességünkre gyakorolt hatására vonatkozóan. Mi támogatjuk a fenntartható gazdasági növekedést. A jövőbeni tervezet szerint Lettország nettó befizetővé válna, de beruházásra van szükség az alapvető infrastruktúrákba, a gazdasági növekedésben. Ez nagyon fontos a balti régió számára. Éppen ezért egyetértünk az Európai Bizottság javaslataival, célkitűzéseivel, szeretnénk elérni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, azonban néhány részlettel nem tudunk egyetérteni, ami a bizottság javaslatát illeti. Először is, ami a kohéziós politikát illeti. Az elmúlt években Lettország megszorító konszolidációs intézkedéseket foganatosított, felelősségteljes magatartást tanúsított a fiskális szigor jegyében. Emellett a fiskális kompakt intézkedéseit már azelőtt bevezettük és végrehajtottuk, hogy az megszületett volna. Mi úgy hisszük, hogy azáltal, hogy a kohéziós politika politika, a kohéziós politikás pénzeinek szétosztásában ezt figyelembe kell vennünk. A keping sajnos azt jelentené, hogy a kohéziós politikai támogatás 20%-kal csökkenne Lettország esetében, ugyanis a válság évei során 25%-kal csökkent a GDP Lettországban. Ez ütközik az Európai Unió alapvető elveivel a fiskális szigor és a fiskális fegyelem területén ez nem jelent, ez azt jelenti, hogy megvonnánk a támogatást egy olyan országtól, amely igenis felelősen járt az elmúlt években. A kohéziós politiká pénzei, támogatásai nagyon fontosak a gazdaság újrafellendítése számára. Röviden a kapról beszélnék. Sajnálatos módon a közvetlen kifizetéseket nem vezették be annak megfelelően, ahogyan megállapodtunk annak idején az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalások során. A reformok 2008-2010 során ahhoz vezettek, hogy a lett gazdák még mindig a legalacsonyabb támogatásokat kapják, négyszer ötször, alacsony támogat, négyszer ötször alacsonyabb támogatásokat, mint más tagállamok. Ez ütközik az Európai Unió alapelveivel. Az egységes piac hatalmas előnyt jelent a gazdák számára, de ez csak akkor igaz, ha az egész Európai Unióban egyenlő mércével mérünk. Ami a tudást illeti, úgy gondolom, hogy a kihívóságot, a kiválóságot kell előtérbe helyeznünk, a tudományra kell fektetnünk a hangsúlyt. Fontos, hogy ne csak néhány kiválasztott tagállamban fektessünk hangsúlyt a tudomány fejlődésére és a kiválóságra az egyenlőség és a szolidaritás alapelvek az Európai Unióban. Amikor a gazdaság növekedését és a foglalkoztatottság növelését akarjuk elérni, nem szabad megfeledkezünk ezen alapelvekről, és akkor sem, amikor az MFF-ről beszélünk. Ezek ugyanis hosszan, hosszan tartó, fenntartható gazdasági növekedést szavatolnak. Köszönöm szépen. Mr. Joran Farm, member of the European Parliament. Köszönöm szépen, Joran Farm. Következik, aki az Európai Parlament képviselője a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, a szociáldemokrata koordinátor vagyok a Költségvetési Bizottságban és a projekt kötvények előadója, amelyről Barózó úr is nyitóbeszédében szólt. Én szeretnék hozzáfűzni néhány szót Schmidt kolléga felvetéseihez. Örülök annak, amit felvetett, csak nem értek vele egyet. A költségvetés modernizációról beszélt, a kutatási fejlesztési ö, célok kiemelésével. Ugyanakkor, ha úgy lát, ha igaz, akkor a CAP és a strukturális alapok fognak szenvedni a csökkentéstől. Szerintem ennél jobb módszere is van a modernizációnak, mégpedig az, hogy a strukturális alapokat használjuk föl a modernizációra, a kutatásfejlesztésre, infrastruktúra fejlesztésre. A strukturális alapoknál ugyanis nincs hatékonyabb, jobb eszköz erre. A növekedés, munkahelyteremtés alapvető záloga az SA a szolidaritás jegyében a legkevésbé fejlett eh, régiókra oda kell figyelni. Idáig egyetértek Schmidt kollégával, de ez azt jelenti, hogy a strukturális alapokat a, a, meg kell vonni a gazdagabb tagállamoktól? Nem hiszem. Ugyanis a jómódú tagállamokban is vannak elmaradott régiók, ahol külön beruházásokra van szükség az infrastruktúrába, innovációba, és EU támogatás nélkül <clears throat> nem biztos, hogy a nemzeti költségvetések képesek lesznek erre a jelenlegi nemzeti költségvetési helyzet tükrében. Ha megvonjuk a finanszírozást a gazdagabb tagállamok szegény régióitól, akkor ezekben is csökkenni fog az Európai Unió iránti támogatás. Ugye Walesről, Svédország egyes régióiról beszélhetnék, ahol már eddig is volt euroszkepticizmus. A strukturális alapoknak nagyon fontos határokon átnyúló transnacionális együttműködés generáló szerepe is van. Ez is nagyon fontos az európai gondolat szempontjából. És nagyon súlyos negatív hatásokat generálna a gazdag tagállamok hozzájárulásának csökkenését, hogyha őtőlük megvonnánk minden támogatást, azt mondanák, hogy miért fizessenek be ebbe a kasszába, ha semmit nem kaphatnak belőle. Inkább azokat a programokat kell megszüntetni, amelyek nem generáltak európai hozzáadott értékeket. Erre a vitára, hogy mi legyen, ami megszűnik, nyitottak vagyunk, de ha közös javaslatokat nyújt be az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy mely programokat nyissa meg, vagy szüntesse meg, akkor velünk is konzultálnia kell. Az a baj, hogy jelenleg a tagállamokból nem érkezett még semmi ilyen igény, akár a programok megszüntetésére vagy létrehozására. Itt az ideje, hogy a tagállamok is kitegyék, kiterítsék a kártyájukat, hogy komoly vitába kezdhessünk. Thank you. The next speaker... Köszönöm szépen. Flokluk lesz asszony következik, aki a régiók bizottságának a tagja. Köszönöm szépen, elnök úr! 67 centbe kerül naponta az Európai Unió minden polgárnak. Ez kevesebb, mint egy euró. Nagyon örülök annak, hogy a kollégák elmondták, hogy az a vélemény, amelynek én lehettem a jelentéstevő, és ami az MFF-ről szól, és amely decemberben szinte egyhangon elfogadásra került a régiók bizottságában. White úr korábban feltette kérdést, mennyire akarunk nagyra törőek lenni. Európai Unióként nagyon ambiciózusak kell, hogy legyünk, és nagyon fontos, hogy az elvárásaink tükröződjenek a költségvetésünkben, és fontos, hogy a kitűzött célokat valóban elérjük. Növekedésre van szükség annak érdekében, hogy az adósságválságból ki tudjunk lábalni hiszen adósságba keveredtek a magánháztartások és a nemzeti költségvetések is. Enélkül semmiben nem lehetünk sikeresek. Ez azt jelenti, hogy munkahelyeket kell teremtenünk, és új vállalatokra, új vállalkozásokra van szükség, az ő létrejöttüket kell ösztönöznünk. A kérdés az, hogy hogyan fogjunk hozzá. Jelenleg ugyanis hatalmas vállalatok több milliárd eurón ülnek, nem költik el ezt a pénzt, sok-sok bank nem költi el a pénzét, és nem ruház be a KKV-kba. Tehát honnan jöjjön a támogatás? Biztosan nem lepi meg önöket, hölgyeim és uraim, ha azt mondom, hogy ez a pénz a kohéziós politikából érkezik majd, és a strukturális alapokból. Csak is így tudunk növekedést elérni, növekedést ösztönözni. Szeretnék egy olyan kérdésre válaszolni, amelyet Helyma asszony tett fel ma délelőtt. Mit ér el ez a költséget, és milyen eredményt hoz? Elmondom önöknek. Egy régióról fogok beszélni, amelynek 1,2 milliós lakossága, népessége van adatokat kell sorolnom, elnézést, elnök úr, meg kell haladnom az időt, de remélem megengedi, hogy befejezem. A hivatalos adatok azt mutatják, hogy a kohéziós politika eszközei és a strukturális alapok 90 ezer munkahely létrejöttében működtek közre, sok-sok vállalat jött létre nekik köszönhetően, szinte 400 ezer ember képzését tette lehetővé, és a különböző vállalatok számára 26 ezer esetben biztosított lehetőségeket a növekedésre. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság költségvetése pénzt tudott megtakarítani legalább legalább 70 ezer fontnyi összeget sikerült megtakarítani, emellett az emberek zsebében több pénz maradt, többet tudtak elköldeni, svéd bútort vásároltak, finn mobiltelefonokat, német autókat, Görögországban nyaraltak, olasz divatcikkeket vásároltak, francia bort, ezáltal másút is ösztönözze a gazdaság növekedését Európa szerte. Úgy gondolom, hogy mi a közösségek Európája vagyunk, és a mi közösségeink azok, amelyek főként előnyét látják a kohéziós politikát. Támogassuk tehát, szükség van rá. Köszönöm szépen. Thank you very much. Please try to... Köszönjük szépen, kérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási idejét, mert egyébként a lista, a listán lejjebb szereplők nem jutnak szóhoz. Grazie. Formikára úr az olasz parlament részéről. Köszönöm, elnök úr, felszólalásomat a Vájt úr következtetésétől kezdeném, amikor azt mondta, hogy a költségvetésnek a beruházás a költségvetésének kell lennie. Az Európai Unió költségvetésének szerintünk a beruházási kiadásokra kell összpontosítania, amelyek képesek megerősíteni gazdaságainkat, versenyképesebbé teszik ezeket és munkahelyeket teremtenek. Pontosan a válság időszakában szükség van egy kormányra, egy motorra, amely a fejlődést segíti elő. És ez kellene, hogy legyen a kohéziós politika. Most tehát az a kérdés, amelyet felvetünk, hogyha a kohéziós politika a jövő politikája lehet, lehet-e vajon? Az én válaszom az, hogy igen, hogyha a jövő alatt az európai gazdaság fellendítését értjük egy kiegyensúlyozott gazdasági modell alapján területi és szociális szempontból egyaránt. Ugyanakkor szeretnék jelezni néhány kritikus észrevételt a bizottság javaslatait illetően. Mindenek előtt a kohézióra fordítandó források. A 40 milliárd, amely az európai összekapcsolási eszközre van szánva, ez egy csökkenést mutat, 39-ről 36 milliárd euróra csökken. A válság időszakában pontosan a struktúrás alapból való finanszírozásokra lenne szükség, amelyek ösztönzőként elősegítik az állami és magánkiadásokat, hogy a növekedés és a munkahelye teremtés céljait elősegítsük a nehézségekkel küzdő régiókban ugyanakkor az átmeneti régiók bevezetését illetően ez kizárólag annak a célnak felelne meg, hogy egyes jól működő országok mérlegét javítsák, és az újraelosztási politikát elősegítsék megfelelő módon. Ugyanakkor a szerződésben szereplő igazi cél, tehát a növekedés előmozdítása a hátrányos helyzetű régiókban, az nem tűnik beteljesültnek ezáltal, hiszen ez a szolidaritás révén az egész EU jólétéhez hozzájárulna, hiszen ezeken a területeken nagyobb növekedési potenciál alakulnak ki. Az utolsó kritikus észrevételem az úgynevezett cappingra, a plafonozásra vonatkozik. Itt a véleményem eltér a magyar miniszter véleményétől. A bizottság azt javasolja, hogy 2,5%-ot javasoljunk a GDP arányában erre a célra, Véleményünk szerint a kohéziós politika regionális sajátosságait figyelembe kellene venni, és ezt a küszöbértéket még inkább meg, le kellene csökkenteni, hogy a források egyenlőbb elosztását lét, lehetővé tegyük. Az olasz alsóház elfogad majd egy dokumentumot a pénzügyi keretről, és ott ezeket az álláspontokat fogjuk szilárdan hangoztatni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Bernhardson úr következik a svéd parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Néhány rövid észrevételem lenne, mert rövid az időnk. A több éves pénzügyi keretről szólnék a svéd parlament nézőpontjából. Vannak olyan érvek, amelyek ezen álláspont ellen szólnak. Szeretném hangoztatni, hogy a svéd parlamentben a pártok egyetértenek a fő irányvonalakat illetően. Persze vannak kisebb különbségek, amikor részletkérdésekről, részletkérdésekről van szó. A költségvetés volumenét nem szeretnénk visszavágni. Szerintünk nagyon fontos az erős kohéziós politika, de restriktív a magatartásunk, amikor a költségvetések fejlesztéséről van szó. Tehát reálértéken a költségvetés befogyasztásáról beszélnek. Mi elsősorban a költségvetés korszerűsítését tűzzük ki célul, és valamennyi felszóló elmondta ezt, hogy szeretnénk növekedés és munkahelyen teremtő intézkedésekre összpontosítani, valamint az európai hozzáadott értékre és az infrastruktúrák javítására. De ez csak akkor jöhet létre, hogyha korszerűsítjük a költségvetést, átcsoportosításokat eszközlünk, és megtakarításokat érünk el egy hatékonyabb költségvetési politika révén. Aztán vannak bizonyos érvek, amelyek ezzel ellen szólnak. Például elhangzott, hogy az európai költségvetés nem növekedett olyan nagy mértékben mint a nemzeti költségvetések. Ez igaz, de milyen költségvetésről beszélünk, önkormányzati, állami vagy európai költségvetésről? hiszen mindenféle tekintetben perspektívákat kell ezeknek felmutatnia, szolgáltatásokat kell nyújtania, például a szociális területen, a betegellátás területén, a képzés területén, és itt mindenkelőtt a tagállamok rendelkeznek feladatokkal a költségvetési politikájuk révén. Szeretném hangoztatni, hogy tulajdon, talán nem ez a tulajdonképpeni téma, de Európa soha nem juthat ki ebből a gazdasági válságból, hogyha egyoldalú megtakarítási politikát folytat. Egyes tagállamokat nagyon erősen érint ez. Így nem tudunk elérni semmit, teljesen mindegy, hogy mi történik az európai költségvetéssel, hiszen a helyzet valóban súlyos. Nos, egy további érv a nagyobb költségvetés mellett és ez pedig egy fontos téma, hiszen Európa most új és nagyobb feladatköröket kapott. De hogyha valaki nagyobb feladatokat kap, akkor nem jelenti azt, hogy a régi feladatait is folytatnia kell. A korszerűsítés révén nagyon sok mindent elérhetünk, valamint a költségvetés hatékonyabb működtetése révén. Nagyon, szép, nagyon szépen köszönöm. Adrián Severin következik az Európai Parlament tagja. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy ez a mai fórum abban a következtetésben fog megalapítani, hogy a kohézió európai és nemzeti cél is, a biztonságot pedig széles körben kell értelmezni, a gazdasági, társadalmi biztonság értelmében is. Minden tagállamnak az az érdeke, hogy közös európai gazdasági szociális és teritoriális kohézió jöjjön létre. A megosztottság ellenére az európai biztonságot ö, közös ügyként kell kezelni. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt is, hogy a kohéziós politika finanszírozását folyamatosan támadják, ami mögött én a régi idők szellemeit látom, a nemzetek közötti rivalitás, populizmus szellemiségét. A kohéziós politika finanszírozásának csökkentési igénye csak egy brutális példa erre, hogy mi történik manapság, de ez a feltételesség, amiről beszélnek a kohéziós politika kapcsán, nagyon zavaró éppennyire. A makroökonomiai feltételesség, a teljesítmény alapú feltételesség, ugye a a teljesítménytartalék, mind ellenében hatnak a kohéziós politika szellemiségének. Azok a tagállamok, amelyek legjobban rászorulnak a kohéziós pénzekre, egyben nyilván a legproblémásabb gazdaságú országok. Ugyanezek az országoknak van a legtöbb baja a jó projekt írásban is nehézségeik a projektírásban. Tehát ilyen feltételességet nem szabad elfogadni, olyan módon kell megfogalmazni az új rendszert, amely segíti ezeket az országokat, és nem szolgáltatja ki még jobban őket a gazdagok uralmának, akik jobban hozzáférnek ezekhez a pénzhez. A Connecting Europe facilitás ugyanakkor jó gondolat, az Európai Bizottság javaslata, amely 40 milliárd euróval finanszírozná ki meg, és 10 milliárddal az kohéziós alapból ezt a programot, azonban nem figyelt oda eléggé az arányosságra, és akik a kohéziós alapból a legtöbbet kapják, azoknak kell a legtöbbet leadniuk most ebből erre a célra. Tehát garanciát kérünk arra, hogy a nemzeti borítékokat tiszteletben tartják, és elkerüljük azt a helyzetet, hogy pont azok az országok, akiknek több kohéziós támogatásra lenne szükségük, ennek az intézkedésnek is veszteseivé válnak, mert kicsi az abszorciós kapacitásuk. A 2,5-es plafon megállapítása, független attól, hogy milyen fejlettségi szinten áll egy adott tagállam, ugyancsak abszurditás. Ez a gondolat drasztikusan, csak a mondatomat szeretném befejezni, csökkenti majd a finanszírozást és a szolidaritás elve ellenében hat, pedig ez lenne a, a kohéziós politika alapja. Thank you very much. Mr. Jurkovic. Köszönöm szépen. Jurkovics úr következik, aki a horvát parlament pénzügyi bizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Gratulálok az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, a Dásoros elnökségnek, amiért előmozdította a vitát erről a témáról, és megteremtette az alapjait a sikernek. Horvátország a lehető legnehezebb úton tapasztalta meg, hogy mit is jelent a válság. Még fontosabb azonban, hogy megtanultuk, hogy még a legsúlyosabb válságból is ki lehet lábalni. Hogyan építsük a jövőt? Több párbeszédre, egységre, szolidaritásra van szükség, és kiegyensúlyozott költségvetésre. Ez az új Európa. Horvátország teljes mértékben egyetért azzal, hogy a növekedést kell támogatnunk, a foglalkoztatottságot, Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata az új MFF-re vonatkozóan kiegyensúlyozott, realisztikus, különös tekintettel arra, ami a kohéziót illeti, beleértve az Európai Unió szomszédságát, főként a közvetlen szomszédokat. A stabilitás azonban el kell érni eredményekkel. Remélhetően az erőfeszítések ebbe az irányba mutatnak majd a továbbiakban is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Very much. Köszönjük szépen. Szidónia Járveleskát hallgatjuk most meg, az Európai Parlament képviselőjét. Uh, thank you, Chair. I'm being encouraged here by my budget uh, colleagues uh, to speak uh, French. I am not... Uh, arra ösztönözték a kollégák, hogy hogy lengyelül szólaljak Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogyha meg akarjuk őrizni a jelenlegi költségvetést és a jelenlegi struktúráját, akkor el kell ismernem, hogy már az előttem szólók is foglalkoztak ezzel a témával. Nem akarok most ismételten kitérni a költségvetés növekedés ösztönző funkciójára. Két témakört szeretnék megemlíteni, ami eddig még nem került szóba közöttünk vannak a nemzeti parlamentek képviselői. Ezért egy felhívást szeretnék intézni az Európai Parlamentbeli és a nemzeti parlamentekbeli kollégáimhoz, hogy együtt megpróbáljuk elérni az európai források hatékonyabb felhasználását. Hogyha a választási körzetemben tevékenykedhetem, akkor megállapítom, hogy nagy jelentőségű nem csupán az, hogy milyen sok pénzt bocsájtunk rendelkezésre, hanem azt is, az is, hogy milyen feltételek mellett tesszük ezt és itt szinergia effektusok alakulnak ki az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek munkája között, és ez különleges jelentőségű. Ez nem elegendő, kéz a kézben kell, hogy dolgozzunk, hogy a közigazgatási terheket a kedvezményezettek számára csökkentsük és a, az alkalmazott forrásokat a lehető legjobban fel tudják használni. A második pont, amivel még nem foglalkoztak eddig a kollégák, a következő. Más költségvetési forrásokra is figyelemmel kell lennünk, amelyek nem a kohéziós politika vagy nem a mezőgazdaság területén vannak, hanem például a fiatalok, a fiatal munkavállalók mobilitását segítik elő, bizonyos képzési intézkedéseket támogatnak. Ezek néha nem nagy összegű források, de ahhoz vezetnek, hogy az érintettek közvetlen lehetőségeket kapnak a munkaerőpiacon, és azt hiszem, hogy ezek a források tulajdonképpen az európai azonosságtudatot erősítik. És ezek olyan források, ahogyan említettem, amelyek nem túlságosan nagy ö, mennyiségűek, de hogyha megnézzük a kedvezményezettek számát, akkor azt hiszem elmondhatom, hogy ezek az intézkedések különösen a civil társadalom területén nem hagyhatók figyelmen ki. Köszönjük szépen. Elena Andrei következik, a portugál nemzetgyűlés tagja. Köszönöm szépen! Köszönöm! Jó magam is szeretnék kommentárokkal élni azon témákat illetően, amelyekről vitáztunk. Soha nem szabad szem elől veszíteni, hogy egy olyan pillanatban vitázunk, amikor az európai helyzet bizonyosan nem egyszerű. Az eurós stabilizálódott ugyan, de a helyzet még nem került véglegesen megoldásra. Jelentős költségvetési megállapodások vannak, a megszorítási intézkedéseknek nagyon erős következményei vannak a gazdaságra, a polgárok mindennapi életére, de van egy olyan tényező, amiről már több ízben említést tett tettünk ma délután itt, a bizalom csökkenése, ez a polgárok támogatásának csökkenése az európai projekt irányában. Ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk, el kell gondolkodnunk azon, hogy Európában erős választ adjunk a válság következményeire. És soha nem volt olyan fontos ezen képességünk, mint éppen most. Éppen ezért fontos visszatérnünk a szolidaritás koncepciójához. Az Európai Unió költségvetés egyike azon kevés eszközöknek, amelyek képesek újra fellendíteni a növekedést, a munkahelyteremtést és a gazdaságpolitikák koordinációját. Az Európai Bizottság ezelányú javaslatai kapcsolódnak a többéves pénzügyi keretből finanszírozott szakpolitikákhoz. A költségvetésnek fontos szerepe van, például az európai polgárság előmozdításában, vagy az európai mobilitás ösztönzésében szeretném kiemelni, hogy úgy véljük, hogy az Európai Bizottság javaslata jó kiinduló pont, de nem szabad csökkentenünk ambícióinkat, azt hiszem, hogy az Európai Parlament álláspontja továbbra is konstruktív marad, beavatkozásokat szorgalmaz ezen a területen, függetlenül attól ténytől, hogy el kell ismernünk, az európai költségvetés túlságosan korlátozott volumenű nem tekinthetjük, tehát jelentősnek gazdasági szempontból. Most tehát elnök úr azzal zárnám, hogy nem tűnik úgy számomra, hogy a tárgyalások a status quo védelmére összpontosulhatnak. Nem összpontosíthatunk csupán a nemzeti érdekekre sem, nem lehetséges az európai szakpolitikák újra tagállami szintre helyezése. Mert a nettó befizetők is rendkívüli módon profitálnak a kohéziós politikából és a közösségi pénzügyi keretből. Ez tehát remek lehetőség arra, hogy megreformáljuk az európai költségvetést a jövő kihívásainak megfelelően, ezt nem veszíthetjük el hiszen enélkül nem lesz, és nem leszünk képesek nemzetközi szintéren sem versenyképesek maradni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a holland felsőházból Jan Kemelnek adok szót. Mint a holland parlament tagja, meg szeretném köszönni önöknek a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt az Európai Parlamentben a több éves pénzügyi keretről. Hollandia elkötelezett az Európai Unió mellett, és úgy gondoljuk, hogy együtt képesek lehetünk az Európai Uniót felkészíteni a kihívások való megküzdésre. Európa nyertes lehet, és büszkék vagyunk arra, hogy Krúz asszony személyében ö, hölgyet jelölhettünk Hollandia nevében erre a fontos posztra. Ugyanakkor pénzügyi válságban vagyunk, világos, és józanul kell gondolkodnunk ki kell találnunk, hogy mi az, amit európai szinten érdemes megvalósítani, és mi az, amit a független tagállamoknak, vagy akár helyi szinten. A szubszidiaritás írja ezt le. Az igazgatás költségére való tekintettel nagyon szigorúan korlátoznunk kell az ilyen kiadásokat, és az Európai Parlamentet felszólítjuk, hogy a havonta lezajlódó vándorcirkuszt szüntessék be Strasbourg és Brüsszel között, ez nincs összhangban az európai alapgondolatokkal. Csökkentsék az igazgatási költségeket, és ne növeljék őket. Együtt ö, óriási kihívásoknak kell megfelelnünk. Frontex, külügyi szolgálatot, innováció, mezőgazdaság, energiapolitika, klímaváltozás, Nyilván mindegyikre pénzt kéne szánni. Európa akkor tesz többet, hogyha megteremti a szinergiákat az Európai Unión belül a nemzeti költségvetések között, a leghatékonyabb módon jár el. Próbáljunk két legyet ütni egy csapásra. Ö, ö, ezzel együtt én nem az állatok pártját képviselem a saját hazámon, még hogyha a legyekre hivatkozok is. Csökkentsük tehát a kiadásainkat fölösleges dolgokra. Nemzeti szinten mindenhol megszorítás van, de ha közös célokba fektetünk be, akkor hajlandók adni a tagállamok is. Az átláthatóság, az ellenőrzés pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy legitim legyen minden kiadás. Továbbra is hiányzik a nemzeti menedzsment deklarációk nyilatkozat ö, sok tagállamból. Összességében pedig stubbornness, subsidiarity, solidarity and synergy, ezek azok a kulcsszavak, amelyek magyarul is hasonlóan hangzanak, és ezek határozzák meg felszólító módban a jövőnket. Tiene la palabra don Gabriel Elordiaga, presidente de la Comisión de Hacienda. Gabriel Ortega kap szót. Az Iparügyi Szakbizottság elnöke a spanyol kongresszusban. Köszönöm, elnök úr. A spanyol parlament egy rendkívül elkötelezett parlament az európai integráció iránt. Az unió szellemisége valamennyi politikai erő egyetértésére talál, amelyek képviselve vannak parlamentünkben. Politikai vitánk jelenleg arra összpontosul, hogy az európai szakpolitikáknak megfelelő helyet találjunk, és el tudjuk érni a célkitűzéseket, különösen a szolidaritásét, valamint a fejlesztésre, a gazdasági növekedésre és a prosperitásra irányuló szakpolitikák kifejlesztését. Mm, a közös agrárpolitika nagyon fontos számunkra, ezt erőteljesen védelmezzük, úgy véljük, hogy ennek továbbra is erős szakpolitikának kell maradnia, amely erős forrásokkal van felruházva a következő pénzügyi tervben. Nem csupán azért, mert a kap eredeti céljait el kell érnünk, hanem fontos kiemelnünk a kap több funkciós jellegét is. Az eredeti célkitűzésein túlmenően ugyanis a kap most már más céloknak is megfelel a belső piac erősítése, az élelmiszerbiztonság garantálása az európai polgárok számára, a környezeti célok, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a többi. És az is tény, hogy egyes közelmúltbeli események, amelyek erősen kiadottak a közvéleményre, arra ösztönöznek minket, hogy e, támogassuk a mezőgazdasági tartalék alap létrehozásának gondolatát. Ezt a témát nem szabad figyelmen kívül hagyni a költségvetésről folytatandó jövőbeli vitákban. Spanyolország bizonyosan rendkívüli mértékben profitált a kohéziós politikából. Ezzel nagyon sok infrastruktúrát építhettünk, amely jelenlegi prosperitásunknak alapja. Spanyolország továbbra is síkra száll az erős kohéziós politika megőrzéséért az összes Európai Uniós tagállam számára. Bizonyosan fontos, hogy fejlesszük a kohéziós politikát, ennek valamennyi potenciálját. Persze nap alapra készesíteni kell ezek célkitűzéseit, és rugalmasabb alkalmazási modellre van szükség, valamint a források hatékony kezelését is biztosítani kell. Nem szabad elfeledkeznünk az átmeneti régiókról sem, egy biztonsági hálót kell létrehozni, amely lehetővé teszi azon régiók szemére, amelyek kiesnek a konvergencia célkitűzésből, hogy továbbra is megfelelő forrásokban részesüljenek. Aztán szeretném kiemelni a kutatásra, fejlesztésre, innovációra irányuló szakpolitikákat nagyon fontos az új mechanizmusok létrehozása, amely az egyes tagállamok között fennálló technológiai szakadék megszüntetésére irányul elő kell mozdítanunk a gazdasági növekedést, a prosperitást valamennyi országban. A kiválóság kritérium kell, hogy legyen a források kiosztásánál, egy kiválóság és skálát kell kialakítani, amely valamennyi tagállam számára lehetővé teszi a kiválóság létrehozását, a kutatás, fejlesztés, ösztönzését. Egyetértek Vájtúrral, aki szerint nagyon fontos ezen forrásokat a KKV-k felé irányítani elsősorban. Ezen kívül köszönetet mondok azért, amiért megszervezték ezt a rendkívül fontos találkozót, amely lehetővé teszi a nemzeti parlamentek bevonását, úgy vélem, hogy ezek gyümölcsöző viták, és jó eredményeket hoznak majd a jövőben, ami a különböző álláspontok közelítését illeti, és az egyetértés kialakítását köszönöm. Most pedig az osztrák nemzeti tanács tagja következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon figyelmesen hallgatom az elhangzottakat ma délelőtt, és elgondolkodtam azon, milyen üzenettel térek haza a Nemzeti Parlamentbe. Először is köszönöm szépen a mai rendezvényt. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy a Nemzeti Parlamentek képviselői, az Európai Parlament és a kormányok szorosan összefogjanak és megpróbálják közösen minél előbb megoldani a jelenlegi válságot, és megpróbáljanak fellépni a növekedés és a foglalkoztatottság érdekében. Azonban az nem lehet, hogy csak a nemzeti parlamentekben beszélnek a megszorításokról, és európai szinten pedig csak a növekedésről és a beruházásokról. Közösen kell elgondolkodnunk azon, hogy hol fektetünk be, hol ruházunk be, és mely területen. Az Európai Unió politikája mindig beruházási politika kell, hogy legyen, de prioritások meghatározására ugyanígy szükség van. Sok-sok prioritás már kirajzolódik, Ausztriában mi például megállapodtunk abban, hogy strukturális szerkezeti reformokat akarunk, de az oktatás, a kutatás, a tudomány és a beruházás lesznek a kiemelt területeink. Úgy látom, hogy már az EU-s költségvetésben is ez rajzolódik ki, de úgy gondolom erősebb kontúrokra van szükség, azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Unió mely területeken fog szintén hozzájárulni a takarékoskodáshoz, és mely területen fogja azt mondani, hogy itt nagyon fontosak a beruházások, az oktatás, a az innováció a kutatás számára, olyan területek számára, amelyek előfordulnak minden egyes költségvetési fejezetben. Éppen ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a költségvetést úgy alakítsuk ki, hogy a polgárok számára érthető módon fel tudjuk mutatni azt, hogy melyek azok a területek, amelyeket hangsúlyozni szeretnénk, és amelyeket kiemelten kezelünk. Végezetül azt kérném, gondolkodjunk mindannyian el azon, hogy az igazgatási reform mennyire fontos. Krősz asszony az e-government fontosságát is említette, úgy gondolom világos koncepciókkal kell hazatérnünk arra vonatkozóan, hogy milyen igazgatási reform történik majd EU-s szinten, hogyan épül le a bürokrácia Európai Uniós szinten, hogy világossá váljon, hogy mindannyian egy csónakban nevezünk, amikor a növekedésért és a foglalkoztatásért szállunk sékra. Köszönöm szépen. Duarte Pacheco úr következik, aki a portugál parlament képviselő parancsoljon. Senhora. Tisztelt. Kárs kollégás. Gustava de... Tisztelt elnök úr, kollégák. Felszólalásomat azzal szeretném kezdeni, hogy kijelentem, hogyha valami születik ebből a mostani találkozónkból, az európai parlamenti kollégáink számára. Ez a hatalmas egyetértés lesz, amely az összes felszólalásból kiviláglott két pontot illetően. Egyrésztről az Európai Uniónak a növekedésre és a munkahelyteremtésre kell helyeznie a hangsúlyt, ez alapvető stratégia annak érdekében, hogy a szerződés két alapvető elvét megszilárdítsuk, a gazdasági fejlődést és a szociális kohéziót. És pontosan a növekedési és foglalkoztatási stratégiában nagyon fontos a az, hogy jelentős költségvetésünk legyen, hiszen különben feloldhatatlan ellentmondás keletkezne. Ugyanakkor az is szükséges, hogy ez a növekedés szolidáris legyen, az egész Európai Unió területére kiterjedjen. Az összes felszólaló hangsúlyozta a kohézió fontosságát, valamint a kohézióba való beruházások fontosságát, annak érdekében, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Ez számomra rendkívül kedvező elem, mert az lett a benyomásunk, hogy a kohézióba való befektetés nem olyan beruházás, amely, amelyből valamennyien profitálhatunk. Ezzel szemben ez az egész Európai Unió számára előnyös hiszen meg kell haladnunk a fennálló egyenlőtlenségeket annak érdekében, hogy az Európai Unió nemzetközi szinten versenyképes lehessen. Hiszen csupán egy Európai Unió, amely versenyképes, az lehet győztes, az infrastruktúrák, az emberi erőforrások erősítése révén. Nos, elnök úr, ezért vállaltunk kötelezettséget arra, hogy a növekedés kohézió erősítése legyen egy érem két oldala. Ez az a logika, amelyet itt védelmezünk. Köszönöm. Ajala Szender asszony következik az Európai Parlament képviselője a szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a találkozót. A közlekedésügyi szakbizottság jelentéstevője vagyok az Európai Összekapcsolási Eszköz és a pénzügyi terv tárgyában. Nagyon örülök tehát, hogy találkozhatom a tagállami parlamentek és a többi európai intézmény képviselőivel, akik ezen a témán dolgoznak. Ma délelőtt megpróbáltunk kikerülni a kormányközi csapdából, és európai karaktert adni a növekedésnek és a beruházásoknak. Azt hiszem, hogy a 311-es cikket felemlegetve ma délelőtt az személyek, a tőkei szolgáltatások szabad áramlását illetően. Nagyon fontos tehát, hogy ezen célok elérésével versenyképessé váljunk nemzetközi szinten. Úgy tűnik azonban, hogy a tagállamok még nem értették meg, hogy mennyire fontos a mobilitás, hiszen az az ágazat, amely a leginkább uh, igényelni ezt az európai szintű megközelítést, az pontosan a közlekedési ágazat. A 2007-2013-as programozási időszakban is érezhető volt ez. Arról beszélünk, hogy a technológia szintjén vezető szerepet akarunk elérni, de amikor például az izlandi vulkán kitört, akkor minden megbénult egy teljes hétre, úgy éltünk, mintha szinte visszatértünk volna a középkorba. A következő költségvetésre ö, irányuló javaslat az európai összekapcsolási e, ö, eszköz célja az, hogy ö, a Dölor féle fehér könyv körülbelül 20 éves késedelmét behozza, amelynek az infrastruktúrák összekapcsolása volt a célja. A más nagy globális hatalmak, mint az USA, Kína, Oroszország nagyon erőteljesen foglalkoznak az infrastruktúrák kérdésével ebben az időszakban. Most az európai összekapcsolási eszközt javasoljuk, és ez valóban erős európai hozzáadott értéket jelent meg akarjuk őrizni a gazdasági, a területi és szociális kohéziót, az akadályokat meg akarjuk haladni az európai vasúthálózat tekintetében. Az európai vasúthálózat egy második biztonsági hálózat, a repülőtereket is összekívánjuk kapcsolni, a távközlés területén szinergiákat akarunk kiépíteni az urbánus mobilitást is, a városi mobilitást is javítani kívánjuk. A közlekedési folyosókat kikívánjuk építeni. Mindennek az a célja, hogy a gazdasági növekedést és a fejlődést fellendítsük, az elszigetelt helyzetű régiókat összekapcsoljuk a többi régióval, amelyek jelenleg nehéz helyzetben vannak. Mindez 50 milliárd euró beruházásával jár, és egy ösztönző hatást eredményez majd, hiszen a modern infrastruktúrák segítségével meghaladhatjuk a fennálló határokat, és elérhetjük azt, hogy az Európai Unió valóban valósággá válik, és ne bénuljon meg a közlekedés egy vulkánkitörés miatt. Nográdi Zoltán úrnak adok szót, a Magyarország gyűlés képviselőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők! Köszönjük a lehetőséget és a meghívást a mai konferenciára. A kohéziós politika mellett szeretnék néhány szót szólni, és most mellőzném eh, az előbbiekben elhangzottakat, amely a kohéziós politika gazdasági növekedésben betöltött szerepére utal. Én most a társadalmi kohézióról szeretnék beszélni. És ebből a szempontból is Mr. White-nak a gondolatából szeretnék kiindulni, hogy vajon bíznak-e az állampolgárok, az európai polgárok abban az Európai Unióban, amelyik, hogyha baj van, akkor nem áll kellő hatékonysággal a rendelkezésre, hogy segítsen. A délelőtt folyamán többször felvetődött a kérdés, elvárható-e az európai polgároktól, hogy többletet fizessenek be az európai költségvetésbe. Fölteszem a kérdést, elvárható-e az európai polgároktól azok, akik a krízis által leginkább érintett régiókban élnek, hogy elfogadják azt, hogy a bajban nincs, aki segítsen, nincs, aki a segítséget és a támogatást számukra megadja. Főleg úgy, hogy ezek a polgárok is az egységes piac kialakításában partnerek voltak ezek a polgárok az egységes piac kialakításában sokszor áldoztak is ezek a polgárok azt is látták, hogy a bővtés és az egységes piac kialakítása kapcsán mások nyertek azon, hogy ők áldoztak. gy tehát úgy gondolom, hogy nem fogadható el az a körülmény, hogy a kohéziós politika forrásainak csökkentésével az európai politikák, közös politikák, az európai felelősségtudat cserben hagyja azokat, akik talán most a legnehezebb helyzetben vannak ha azt mondjuk, hogy az EU egyenlő a költségvetésével, akkor ezek a polgárok most azt gondolják, hogy ha kevesebb az EU költségvetése, akkor kevesebb az EU, az mindenféleképpen csalódás számukra. És hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ha a társadalmak jelentős része csalódik, akkor az a szélsőséges gondolkodás irányába fogja elterelni a közhangulatot. És akkor leszünk igazán bajban, hogyha ezek a szélsőségek megerősödnek. És akkor lesz igazán nagy bajban az Európai is, hogy ezekkel meg kell megküzdeni. Véleményem szerint sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell majd ezen szélsőségekkel e, szemben megtenni, mint most elfogadtatni adott esetben a nettó befizetés fizetőkkel hogy ne a kohéziós politikán fizessék meg az árát ennek a krízisnek. Számunkra egyértelmű Magyarország számára, hogy a csökkenő költségvetés az egyenlő a csökkenő kohézióval, az egyenlő a csökkenő bizalommal, és egyenlő a polgárok számára a csökkenő szolidaritással, és ez pedig egyenlő az együttműködési készség csökkenésével is. Lettországhoz hasonlóan elfogadhatatlannak tartjuk a 20%-os kohéziós forrásvesztést, és ez egyértelműen csalódás mindannyiunk számára, és befejező gondolatom pedig az, hogy Magyarország egyértelmű szövetségese az Európai Parlamentnek, és az itt elfogadtatott és kijelentett nagyon határozott véleményének, és nagyon-nagyon drukkolunk Danuta Hübner előbb elmondott rendkívül karakterisztikus és világos üzenetének. Köszönöm szépen. Thank you very much. Mrs. Uh, Edith Herzog, Parliament for the Socialists and Democrats. Köszönjük szépen, Herzog Edith, Európai Parlamenti Képviselő, a Szocialisták és Demokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, úgy gondolom kiváló ötlet volt ez a rendezvény. Az MFF-ről szóló jelentés jelentéstevője vagyok az ITRE szakbizottságban, tehát Ipar és Kutatási Szakbizottságban. Hadd kezdjem a kedvenc idézetemmel. Semmi sem ad akkora reményt az életben, mint az első 24 óra a diéta során, ugyanis az első 24 óra során rájövünk, hogy ez nem lesz elegendő, sportolni is kell ahhoz, hogy lefogyjunk. Az elmúlt két évben a megszorításról beszéltünk Európában, elérkezett az idője annak, hogy a sportról beszéljünk, ez pedig átvitt értelemben metaforikusan három dolgot jelent a számunkra. Az első az összekapcsolódott energia és IKT ágazat Európában, de nem a tegnapi ágazatról beszélek, nem a múlt ágazatáról, hanem a jövő ágazatáról. Új technológiákra van szükség az összekapcsolódáshoz, és ehhez szükség van a második elemre, ez a kutatás, a fejlesztés és az innováció, ez a Horizon 2020 stratégia Európában. Nekünk a parlamentben itt világosá vált, hogy támogatnunk kell ezt a második elemet. Volt egy konferenciánk ezzel kapcsolatosan, ahol világosan elhangzott, hogy a tudományos kiválóság a technológiai kiválósággal együtt képezi az alapját a jövőbeni gazdasági kiválóságnak, és azt hiszem, ezt nagy mértékben szem előtt kell tartanunk. Szükség van az űrkatatásra, a Galileóra, itt az ITER projektre, a megújuló energiákra is, és a harmadik elem, amelyet ki szeretnék emelni, az iparpolitika Európában. Az európai iparpolitika azt jelenti, hogy legyenek itt a termelési létesítmények Európában, ugyanis a termelési létesítmények fontosak az innováció és a tudás számára. Az alapok egy részét erre kell felhasználni és ide tartozik az új KKV politika is. Mindenképpen támogatnunk kell a KKV-kat minden tagállamban, a régiekben, az új tagállamokban, mindenütt. És végezetül egyetértek mindazokkal, elnök úr, akik azt mondják, hogy Európára van szükség, de egy olyan Európára, amely mindenki. Mi európai szocialisták teljes mértékben ellenezzük azt, hogy a makrogazdasági kihívásokkal úgy nézzünk szembe, hogy a kohéziós politikát csökkentjük. Energiára van szükség mindenki számára, technikára mindenki számára, Európa mindenki számára, ezt kell elérnünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szerius Volszki képviselő következik a Népárt frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is a költségvetés mérete. Kicsi a költségvetés, szegényes, de van egy másik, nagyon bőkezű költségvetés emellett, és kétféle szolidaritást látunk itt. Az egyik az EU 27 költségvetése, ami az GDP-nek 1%-a, és itt van az EU 17, az euróvezeti költségvetés. Hogyha összeadjuk az összes mentőprogramot, az összes támogatást, ez a GDP 4-5%-át teszi ki összességében eurós szinten, és hogyha megnézzük az összegeket, ez 3 trillió és 1 trillió. Nem mondom, hogy rossz a helyzet, de ami a kohéziós politikát életi úgy gondolom, nem teszünk még mindig eleget. A 7 éves kohéziós politika a 27 tagállam számára egy görögországi mentőcsomaggal ért fel. Sajnos másodszor kell felemlegetnem azt a problémát, hogy teljesen semmibe veszük a külső vetületét a költségvetésnek a beruházást is fontos látni. Egy globális gazdaságban élünk, egy globális világban vannak szomszédaink, nem vagyunk elszigetelve másoktól. Ami a külső befektetéseket illeti, ez anyagi javakkal jár, növeli a biztonságunkat, a szomszédos országokban a demokráciát növeli, támogatja, ha, és más előnyökkel jár. 2017, 2000, 2003 és 2017 között növekedő számadatokat láthattunk. Az elkövetkezendő 7 évben azt láthatjuk, hogy már a 2014-es arány is kisebb lesz a 2013-as arány. 7 év alatt 10%-os lesz a növekedés, mindenki globális Európáról beszél, de ez a politika strukturálisan alul van finanszírozva, és ez nagyon veszélyes. Ezért én azt mondom, hogy a biztonság fontosabb, mint a jólét. A szomszédsági politikánkban nagyon nap, sokkal nagyobb figyelemre, hangsúlyokra van szükség, ugyanis a külpolitikai bonyodalmak nagymértékű gazdasági problémákat is okozhatnak a számunkra. Növekedés, foglalkoztatottság érhető el azáltal, ha jobban odafigyelünk a külpolitikára. Ez a mi saját érdekünkben áll. Köszönöm szépen. Kárvályó asszony, néppárti frakció, európai parlamenti képviselő. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves miniszterek, kedves nemzeti parlamenti képviselők, kollégák, hölgyeim és uraim! Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy szinergiákat építsünk, és összekapcsoljuk egymással az EU-s költségvetést a nemzeti költségvetésekkel. A Horizon 2020 jelentéstevője vagyok, biztosan mindannyian tudják, hogy ez a következő keretprogram Európában a kutatás és az innováció számára európai szinten. A kutatás és az innováció területén különös figyelmet kell fordítani a komplementaritásra a Horizont 2020 program között, valamint a különböző európai, nemzet és regionális költségvetések között. A kihívás természete, amelyel meg kell küzdenünk, megköveteli, hogy nagyon szofisztikált eszközöket hasznosítsunk, Európai Uniós szintű együttműködésre van szükség. Ugyanakkor a közösen kell dolgoznunk azon, hogy megoldjuk a problémákat, és a különböző alapok hatását össze kell kapcsolnunk egymással. A Horizont 2020 és a strukturális alapokat úgy kell kialakítani, hogy komplementerek legyenek egymással, és szinergiák legyenek létrehozhatóak. A Horizont 2020 és a strukturális alapok hozzá kell, hogy járuljanak a kapacitások képítésére az innovációs a kutatás területén. Emellett a strukturális alapok hozzájárulhatnak ahhoz a Horizont 2020 szempontjából, hogy a tudás eljusson a különböző kutatóintézményektől a piaci hasznosításig. A struktúrás alapok azon arányát, amelyet kutatás és innovációra fordítunk, mindenképpen meg kell növelni véleményem szerint. A szinergiák érdekében azonban szükség van a szabályok egyszerűsítésére, és arra, hogy a részvételi szabályok is koherensek legyenek, koordinációra van szükség továbbá a célok és prioritások meghatározásában. Ezért nagyon fontos lesz a jövőben, hogy az EU-s intézményekben belül együttműködjünk egymással, együttműködjenek egymással azok a hatóságok, amelyek felelősségi körébe tartozik a költségvetés, és együttműködésre van szükség az Európai Unió és a tagállamok számára is annak érdekében, hogy a legjobb programokat, politikákat alakítsuk ki a jövő számára. Köszönöm szépen. Még Három képviselő kíván megszólalni, de ők már délőtt megszólaltak, de megadom nekik a szót, de csak egy-egy percben. Ha ezt elfogadják, akkor önöké a szó. Először Szepsik úrnak, a Cseh Szenátus Európai Ügyi Bizottsága tagjának. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Sokan támogatták ma a kohéziós politikát. A cseh felsőház is az egyik legfontosabb európai politikának tekinti azt a költségvetés szempontjából is. A cseh szenátus nem szeretné az 5%-os tartalékot, ugyanis ebben inkább ebben annak a esélyét látjuk, hogy túl alacsony ambíciójak lesznek a célkitűzések. Másodszorban pedig a feltételességet is problémásnak tartjuk a szubszidiaritás miatt, mert a kohéziós politika bár fontos, de nem szabad, hogy rossz célra használják föl. Az lenne a célja, hogy az elmaradott régiókban ösztönözze a gazdasági tevékenységet nem állandó automatikus pénzforrás. Ezt az irányt nem támogatjuk. Tényleg rövid volt. Kostanevis úr kap a portugál parlamentből egy szót. Percet. idént, no minut. Köszönöm, elnök úr, egy percem van. És ebben az egy percben elmondanám, hogy alapvetően egyetértünk az Európai Bizottság nézőpontjával ezen pénzügyi tervet illetően. Természetesen aggodalommal hallunk az esetleges megszorításokról a kap, illetve a kohéziós politika vonatkozásában, mert ezek tanulja annak, bizonyítékai annak, hogy mennyire fontos a kohézió. A kohézió az nem egyszerűen egy szakpolitika, hanem elsősorban egy kötelezettségvállalás, amelyet a szerződés is megfogalmaz. Fernández, member of the European Parliament, EPP Group. Az Európai Parlament nevében egy percben kap szót a képviselő úr. Nos, elnök úr, szeretném megerősíteni meggyőződésemet, hogy a kapot illetően alulról felfelé mutató megközelítésre van szükség, ugyanúgy a kohéziós politika esetében is. Nem szabad elcsökkenteni a költségvetést, meg kell határoznunk ezen két szakpolitika volumeneit, és megállapodásra kell jutnunk ezeket illetően. És aztán ezek után kell a többi szakpolitikák prioritásait meghatározni, amelyek világosak az Európa 2020 stratégia keretében mely stratégia vita eredménye volt. Öt ö, célkitűzést akarunk elérni 2020-ig, ezen célok eléréséhez szimbolikus fellépésekről határoztunk, amelyekhez forrásokra van szükség természetesen. Egy másik állás pontot védelmeznék, az alulról felfelé mutató megközelítést, a kohéziós politika, az agrárpolitika esetén, Most pedig megadom a szót a második fordulóban az előadóknak. Negyed óránk van az egyes kommentárok elemzésére, Először is az Európai Parlament képviselőjének Reimer Bőgének adnék szót, aki Kalfin úrral társjelentéstevője a pénzügyi terv témájának. Köszönöm szépen, elnök úr! A ma délelőtti és délutáni vita számomra azt mutatja, hogy a visszatérítés, a korrekciós mechanizmus van az egyik oldalon, a, a több hozzáadott értéket szolgáló kiadás, a 2020-as stratégia a másik oldalon. Az intézményeknek nem szabad elfeledniük ezt, ha a megoldást keresik, hiszen ezekben az ügyekben mindben meg kell majd egyezniük egymással. Meg kell találni a szolidaritás, a szubszidiaritás és a költségvetési fegyelem közötti egyensúlyt, ez egy alapvető feladat Közben modernizálnunk kéne a költségvetést, jobban a kutatás befektetés irányába taralni, terelni, és új mm, mm, forrásokat is fel kell tárni. Másfelől azonban nem szabad a szolidaritást sem elhanyagolnunk, és az energia és élelmiszerellátás biztonságát sem, amely az európai függetlenség alapvető pillére. Szerusz Volski úrsz hoz kiegészítésképpen mondanám, hogy a külügyi politika is alul finanszírozott, és az európai együttműködést is így nehezíti. Hozzátenném, hogy a parlament kész tárgyalni egy olyan megoldásról, egy megoldásról egészen ez év végéig, annak érdekében, hogy ne történjen végrehajtási késedelem, a leendő szabályok beindításának késedelme, illetve ebből fakadóan a nagy projektekhez szükséges kifizetések késedelme is. De nagyon fontos, és a Dán elnökségnek mondom ezt, nem mindegy, hogy a lengyel elnökség által elkezdődött folyamatot a Dán elnökség hogyan viszi tovább. Azt várjuk, hogy a következő hetek során a parlamenti ajánlásokat a tárgyalási dobozokról véglegesítsék a júniusi csúcs találkozó előtt. És vegyék persze őket figyelembe, ne tekintsenek el fölöttük. Nem akarok fenyegető lenni, de a, a hozzájárulási, együttdöntési, ö, megegyezési eljárások ö, a marokkói halászati egyezmény és akta egyezmény kapcsán megmutatták, hogy jobb, hogyha időben leülünk egymással tárgyalni, mint sem egymás asztalára dobálni félkész-késznek tűnő megoldásokat. Ez mindkét fél részéről, és ha mi kapjuk az ilyen anyagot ilyen módon, akkor negatív érzéseket fog kiváltani, és időveszteséghez vezet. Itt egy egyetértési, együttdöntési eljárásról kell tárgyalnunk több mint 60 nagy európai program kapcsán, ezért kérem az Európai Tanácsot, hogy a consent, az egyetértés eljárás jegyében egy, adjon nekünk időt, eljárásilag garantálja, hogy az önöknél már nem szükséges egyhangúságot, illetve az egyedöntési eljárás során nekünk járó jogosultságokat feltétlenül adják meg, és a bizottság figyeljen is erre oda, mert a szerződések őreként ez a feladata. Nem tudom elképzelni, hogy a kiadásokról meg tudunk egyezni, amennyiben nem egyezünk meg a saját forrásokról előbb. A szerződések betűje és szelleme jegyében kell eljárnunk, nem a saját tetszésünk szerint. Ezt üzenem a tagállamoknak, és egyes olyan tagállamoknak különösen, akik még mindig nem hajtják végre a szerződést. És az olasz kollégára reflektálva, Giulio Lesetre reflektálva, a rugalmassági eszközről is szólnék. Minél rosszabbak a mutatók, annál több rugalmasságra van szükség a több éves keret kialakítása során, és annak az egyéves éves eljárásai lebontása során. Ez a parlament alap hozzáállása. Mit fogunk csinálni akkor, hogy az éves költségvetés során mindig pénzt kell tenni egy olyan alapba, ami illetve mindig egy, egy rugalmassági alapba el kell különíteni pénzeket, hogy a következő évekre is jusson pénz, és ezt is ideje korán a tanács és parlamentnek meg kell vitatnia egymással. Tudjuk, hogy a kohéziós politikáról és az agrárpolitikáról különböző vélemények vannak az asztalokon, a vidék másképp gondolkodik, mint esetleg mi. Ne csak beszéljünk a 100 milliárdos csökkentésről és ennek a finanszírozásáról, hanem beszéljünk inkább a hozzáadott értékről, a növekedésről, a munkahelyteremtésről, a programok minőségéről, illetve azon feltételekről, amelyek jobban fókuszálják ezeket a munkahelyteremtési, fiatalok körében munkahelyteremtési programokat, mint az eddig volt, illetve a kis és középméretű vállalkozások számára is jól működő programokat generálnak. A bizottság nem válaszolt kellőképpen az egyszerűsítési igényünkre. Akár a mezőgazdasági politikáról, akár a kohéziós politikáról legyen szó. Ezt a választ még várjuk valamilyen egyszerűsítésre szükség van. Ez a 15-20 százalékos administratív teher elfogadhatatlan, és elnök úr, a nemzeti és európai költségvetés közötti összhangot valóban meg kell teremteni. De a mai fórum rámutatott arra, és az európai szemeszterről szóló tanácskozások is, hogy valószínűleg az Európai Parlament elnökének kell majd valamit az éves költségvetési eljáráson módosítania, mert a nemzeti parlamenteknek, az európai parlamenteknek nem csak ilyen speciális üléseken, hanem sokkal gyakrabban kéne ezekről az ügyekről európai nyilvánosság mellett nem zárt ajtók mögött tárgyalnia. Semmiben nem tudunk megállapodni, amíg mindenben meg nem állapodtunk. Ez a parlament hozzáállása. Ha nem sikerül megegyezni, akkor a 2013-as plafonok, plafon ott marad, ahol van. Ez önmagában nem válság, de a parlament nem hajlandó ezen szint alá menni. Thank you very much, Mr. White, for the... Köszönjük szépen. White úr az ír parlament részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Bőge úr kiváló módon összefoglalta a ma délutáni vitát és csak egyet érteni azzal az összefoglalóval, amit előadott. Nagyon világos, nagyon hasznos dolog volt ez, de én azt gondolom, elnök úr, ez egy nagyon gyümölcsöző vita volt. Az ambíció, amelyről korábban beszéltünk, úgy gondolom megalapozott, és itt van, kézzelfogható, Azonban nehéz meghatározni, hogy hogyan lehet ezt az ambíciót a gyakorlatba átültetni, hogyha valóban csökkentenénk a költségvetést. Úgy tűnik a tények azt sugalják, hogyha valóban meg akarjuk történni tartalommal azokat az ambíciókat, amelyekről ma délután hallottunk, akkor Szó sem lehet gyakorlatilag költségvetési csökkentésről, hogyha valóban át akarjuk ültetni mindazt a gyakorlatban, amiről beszéltünk. Azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag senki sem beszélt arról, hogy kevesebbet, illetve mindenki beszélt arról, hogy kevesebbet költenünk, ez nyilvánvaló, hiszen politikusok vagyunk, ez a természetünkből fakad. De nem nehéz látni azt sem, ahogyan Bőge úr mondta, Fontos, hogy az egyenletnek mindkét oldalát lássuk. Fontos, hogy a nemzeti parlamentekben is vitát folytassunk ezekről a kérdésekről. Helyi szinten is, a polgárokkal is beszéljünk ezekről a kérdésekről. Nem a paraméterekről kell vitázni velük, hanem egyszerűen meg kell nekik magyarázni, hogy min alapolnak az Európai Uniós javaslatok, hiszen a polgárok azok, akik végül a szavazatukkal meghozzák a konkrét döntéseket. Két dolog, még végezetül, amivel lezárnám a mai vitát. Az egyik dolog a metafora volt a sport és a fogyókúra közötti párhuzam. Nagyra értékeltem ezt a metaforát, és az én hazámban igencsak jellegzetes, hogy sokat diétázunk, keveset sportolunk, és hogyha sikerül megállapodunk EU-s szinten, akkor talán többet sportolunk, és kevesebbet diétázunk majd a közeljövőben. Továbbá a szolidaritás volt az a fogalom, amely nagyon nagy hangsúlyt kapott. Sok-sok felszólaló emlegette a szolidaritást. Sokan nagyon megható módon érveltek amellett, hogy fenn kell tartani a kohéziós politikát. Egyik felszólaló a másik után hangsúlyozta és érvelt a kohéziós politika mellett. És akik emellett érveltek, a kohézió mellett érveltek, ezek hangját meg kell hallani, fontos, hogy mindenki lássa ezen érvek jogosságát, hiszen ez nagyon fontos a vitánk számára. Gratulálnunk kell azt hiszem a Dán soros elnökségnek azért a munkáért, amelyet végzett és végez az MFF-fel kapcsolatosan. Tudom, hogy a ciprusi soros elnökség átveszi a stafétabotot az év közepén, és hogyha az év sikerül elérni a célunkat, ahogyan az em- mindannyian reméljük, az egy nagyon jó dolog lesz. Biztos vagyok benne, hogy a következő soros elnökség, amely nagy örömömre Írország lesz, biztosan nagyon-nagyon sok további feladattal szembesül majd ezek után. Köszönöm szépen, hogy felszólalhattam itt ma, Köszönöm szépen a mai vitát, és biztos vagyok benne, hogy ennek lesz még folytatása. Köszönöm szépen White úrnak. Krósz asszony parancsoljon. A kohéziós részről sokat beszéltünk, de a 2020 Horizon program és a Connecting Europe facilitás és a kohéziós között van egy összefüggés. Mindegyiknek a közös nevezője a kutatás és fejlesztés. A kohézió a regionális fejlesztés szempontjából is kulcs szó, kulcs szó ez. Ugyanakkor a különböző programok közötti koherenciát akkor meg is kell teremteni, mert akkor lesz igazán ö, pontos a találat. Ha jól ö, kötjük őket össze, akkor sokkal nagyobb hatás generálható. Beszéljünk egy kicsit az elköltetlen pénzekről. Korábban az erő, erő, előző bizottságnak is tagja voltam, és akkor többször előfordult, hogy nem költöttük el eléggé jól és általában a pénzeket, és ebből tartalékokat több száz millió euró értékben tartalékokat hoztunk létre, és a broadband infrastruktúrára is költöttünk, de ennek is a harmadát lehetett csak elkölteni. Márpedig, és ez nagyon elkeserített engem, mert ez a jövőbe való beruházás lett volna, és elmulasztottuk. A holland kollégának válaszolva az Európai Bizottság, itt látom Naros Sefkovics urat, is mi a legalább 5% mellett vagyunk. Amíg Sefcovics úr viszi ezt a témát, addig nem lesz ezzel baj. Miután leszögeztük ezt, most én szerettem a példákat, amit látják, engedjenek meg még egy példát. Én sok nagy konferencián jártam már, és itt jó, ha példákkal élünk. Amikor kutatásról, fejlesztésről beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy 500 tudományos cikk jelenik meg egy délután alatt Európában. A kutatóinknak, egyetemi hallgatóinknak meg kell teremteni a korlátlan hozzáférést ezekhez a kutatási eredményekhez. A kutatók és a diákok a legjobb befektetés a jövő, a gazdaság, a társadalom szempontjából. Ha ma és már van ilyen. Ö, ugye magas sebességű kapcsolatok vannak, ö, kapcsolat lehetséges Európában, ami ezerszer gyorsabb, mint az általános régi broadband, akkor ezerszeres lehet ö, a hatás. A 2020-as stratégia igenis tartalmazza a broadband stratégiát, és Komolyan kéne venni ezt a potenciált. Nagy sebességű együttműködésre van szükség, kérem segítsék ennek a végrehajtását. Utolsó utáni példány, elnök úr, az egészségügyi információról is ejtsünk néhány szót. Ugye a pénzügyminiszterek általában nincsenek barátságban az egészségügyi miniszterekkel. Ha izolált IT rendszereket találunk, ezek mind felhasználhatók lennének az egészségügy szempontjából, felhasználhatók a szükséges statisztikák és információk cserére. Az orvoslásban forradalmat hozhatna az ilyen eszközök elterjedt használata, és ezt meg lehet oldani adatvédelmi szabályok mellett is, csak ki kell építeni a digitális magassebességű hálózatokat, és az egészségügyet is bevonni ebbe. Kérem, ezt szívlejék meg, ez a jövő útja, a jövő pedig ma délután kezdődik. Thank you very much. Köszönjük szépen. Nikolaj uh, lengyel külügyi államtitkár. Két megjegyzésem lenne. Először is gratulálni szeretnék a parlamentnek, a soros elnökségnek és a bizottságnak, amiért megszervezte konferenciát. Úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos feladatunk volt. Egy nagyon érdekes szakaszban vagyunk a tárgyalások során, nem tudjuk egyelőre még, hogy tudjuk-e tartani az ütemtervet, és nem tudjuk, hogy végül is hová jutunk majd el, ami a tartalmat illeti, de tudjuk, hogy nem sokára válaszúthoz érkezünk. Valóban egy nagyon érdekes konferencia volt ez tehát. Remélhetőleg mindenki elmondhatja ezt. És gondolom, nagyon érdekes volt mind a tanács, mind a tagállamok számára különböző véleményeket is meghallgathattak. Nagyon nagy a kohézió itt a csoportban, és nagyon aktív mindenki, ez megmutatkozott abban is, hogy sokan beszéltek a kohéziós alapokról. Egy kicsit azonban szomorú voltam amiatt, mert a nettó befizetők részéről érkezett eh, kollégák nagyon hallgattak, csendesek voltak. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti-e vajon, hogy elfogadják az érveinket? Remélem így van. De nem akarok naív lenni. Lehet, hogy ők eh, a nagy számokról egy másik formátum keretein belül egy másik pillanatban szeretnének majd tárgyalni, vagy beszélni akkor, amikor majd megszületnek valóban a döntések. Mindenképpen szeretném támogatni azt az elgondolást, hogy az MFF-ről szóló vitát egy nagyon európai jellegű, átlátható vitává tegyük, ez ugye a Dán soros elnökség elgondolása volt. Úgy gondolom, hogy ez ma mindenképpen sikerült. A második megjegyzésem pedig azt gondolom érdekes volt meghallgatni különböző véleményeket, különböző álláspontokat, és azt látom, hogy az elmúlt hat hónap folyamán az MFF-ről szóló vita nagyot fordult, nagyot változott. Ma már szinte mindenki egyetért abban, hogy a beruházásról, a növekedésről, versenyképességről, új lehetőségekről szól ez a, ez a vita. Ez nagyon pozitív dolog, hiszen nagyon jól emlékszem arra az időpontra, amikor bemutatták a bizottság javaslatát. És hadd legyek világos, lehet, hogy egy jó javaslatról van szó, de semmiképpen sem tökéletes. Sok-sok pontját még, sok-sok pontja még javításra szorul. Tavaly júniusban volt ez. Akkor a vita sokkal inkább a nettó befizetők álláspontjáról szólt, valamint a konszolidáció versus kiadások kérdésről. Ma egy kicsit más szemszögből világítottuk meg az MFF-et. Én azt gondolom, ez biztató. Köszönöm szépen, és nagyon várom már a következő konferenciát, amelyet majd a Ciprusi Soros Elnökség szervez majd meg. Merci beaucoup. Donc, uh... Köszönöm szépen. A második panel végére értünk konferenciánkon. Köszönöm, nagyon sokat segítettek abban, hogy a második panelt moderálni tudjam. Szinte megmaradtunk az időkereten belül, csak négy perccel léptük azt túl. Most következzenek a konferencia végkövetkeztetései. Sefkovics urat kérem, akik ellátogattak hozzánk, illetve úr urat, az Európai Költségvetési Szakbizottság elnökét, valamint Nikolaj Vamen, Dánia Európai Ügyi Miniszterét, hogy fogalmazzák meg végkövetkeztetéseiket. been working all day. Egész nap dolgoztunk, de még van egy kis feladat hátra. Nagy örömmel vállaltam a feladatot, hogy levezessem ezt az utolsó szakaszt. A bizottság alelnökének jelenlétében üdvözlöm Sefkovics biztos urat, illetve Alan Lemassur úr jelenlétében, aki az Európai Parlament Költségvetés Bizottságának elnöke, és most megpróbáljuk összefoglalni az MMF tárgyalások jelenlegi helyzetét, illetve felvázolni a jövőjét. Világos számomra, hogy itt abból, hogy mindenki mosolyog, és a bizottság, a parlament és a tanács is jelen van, hogy az együttműködés szelleme megvan, legalább a mai napra vonatkozóan megvan a szándék a megegyezésre, úgyhogy nem is húzom tovább, megadom a szót Alan Lamassur úrnak, akit előbb engedjenek meg, hogy bemutassak. Ő az egyik legtapasztaltabb tagja ennek az Európai Parlamentnek. Ugyanakkor bizonyos értelemben újonc ezen a konferencián. Amikor én európai ügyek minisztere voltam, akkor mindig állent hívtam segítségül, a lengyel elnökséget már támogatta ő, és akkor megegyeztünk, hogy ennél egy még jobb konferenciát szervezünk majd. Ő ennek a konferenciának az atya. Kérem, tapsolják meg! és meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves Nikolaj, a bizottság alelnöke, hölgyeim, uraim, tisztelt képviselő kollégáim. Köszönetet szeretnék mondani a Dán elnökségnek, hogy megszervezte Schulz elnök úrral ezt a konferenciát a lengyel konferencia után. Szemításba vesszük a lengyel konferencia tanulságait. Köszönetet mondok a jó szervezésért, a munka jó lebonyolításáért az érintetteknek, és persze a nemzeti parlamenti képviselőknek is, akik messziről érkeztek, hogy részt vegyenek munkánkban. Feljegyeztem, hogy a 27 és most már 28 EU-s tagállam között, kedves horvát barátaim, 11 ország miniszteri szinten volt képviselve, 20 pedig nemzeti parlamentek révén, akár mind a két kamara képviselőivel. Ami leginkább meglepett összehasonlítva az első találkozóhoz, hogy valóban most kezdünk eszmét cserélni, nem tárgyalni, a tárgyalás a mi kereteink között történik, hanem most kezdünk valóban érdemi elemzéseket folytatni a válság lezajlott, ennek fontos tisztázó hatása volt, és valamennyien minden egyes országban politikai pártot illetően ugyanazon kiettős célkitűzést osztjuk, a költségvetési fegyelmet, konszolidációt és a növekedés újra fellendítését. Ez alatt a nézőpont alatt nézzük az európai költségvetést. Az forrásokat, saját forrásokat illetően ma délőtt voltak közös vélemények, még akkor is, hogyha vannak persze nézetkülönbségek, de világos, hogy a jelenlegi forrásrendszerben, amely az európai költségvetést táplálja, és amelyet 28 évvel ezelőtt hoztak létre, nos, ez már nem működik, ezt meg kell változtatni, korszerűsíteni kell. A nemzeti parlamentek sok képviselője felvetette az egyes tagállamok fiskális a kérdését, ezt nem vonjuk kétségbe. Az előttünk lévő javaslatok célja az, hogy az Európai Uniót saját források rendszerével ruházzuk fel, amely közvetlenül kapcsolódik az európai költségvetéshez. Ezek a szerződésben szerepelnek, és ahhoz képest, ahogyan sok országunkban működik, a régiókban vagy az önkormányzatok szintjén, tehát itt nem szuverenitás átadásról van szó. Aztán a saját források során ö, kapcsán szeretném kiemelni, hogy amikor létrehozzuk ezeket, hogy az európai költségvetést tápláljuk, akkor ezen saját források összessége ö, csökkenti majd a nemzeti kiadásokat. Egyrésztről azért, mert ezen források egy része akár a pénzügyi tranzakciós adó révén például a tagállamok kasszájába kerül, mind pedig közvetetten, mert kétharmada ezen saját forrásoknak a bizottság javaslatát követve az európai költségvetést táplálja majd, és ez azzal jár, hogy a nemzeti hozzájárulások csökkenni fognak az egyes tagállamok részéről. Tehát ez egy előny, százszerzalékos előny a tagállamok számára ami a kiadásokat illeti, azt hiszem, hogy mindenki megfelelően megértette, hogy most 27 tagállami, nem sokára 28 tagállami nemzeti költségvetésünk van. Az európai költségvetés a 29 Ez a közös költségvetés az európai családnak. Mit tehetünk, mit tettünk jobban, hogy ez a költségvetés megfeleljen a mai igényeknek és láthatjuk, ahogyan Alex White is elmondta az írparlament részéről, hogy a gazdasági növekedés támogatására valamennyünknek szükségünk, szükségünk van, és a 27-ek keretében nem lehetünk hatékonyak, csak úgy, hogyha az európai költségvetést is használjuk. A nagy kockázat, amit tegnap már felvetettem a munkavacsorán, amelyet abszolút el kell kerülnünk, az az, hogy 2020-ban egy olyan európai költségvetésünk lesz, amelynek az volumene, a struktúrája és a finanszírozása ugyanolyan lesz, mint az 1990-es költségvetés. Ez nem lehetséges. Nem lehet ugyanolyan ö, agrárpolitikánk, mint ö, ezelőtt 10-20 évvel, nem lehet az, hogy az ezelőtt 10-20 évvel ezelőtt igényeknek megfelelő kap maradjon továbbra is fenn. Egyes tagállamok sajnos elpazarolták az előirányzatokat, más tagállamok nem tudták az előirányzatokat megfelelően elkölteni, ezzel természetesen számot kell vetnünk. A kutatás területén nagyon sok jelentős dolog elhangzott, erre nem térnék vissza, az energiapolitika területén most már az EU-nak van egy hatásköre, nem cselekedhetünk úgy, mintha nem lenne éghajlatváltozás, globális felmegedés, ehhez hozzá kell igazítani az európai szakpolitikákat, és fel kell ruháznunk ezeket megfelelő forrásokkal. Végezetül rugalmasságra van szükségünk, hiszen a több éves pénzügyi keretet 7 éves időszak keretei közé helyezzük, és meg merevítjük a 7 éves időszakra. Megállapíthattuk, hogy amikor Például a Recovery Plant létrehoztuk, hogy a recesszió ellen fellépjünk. Nos, két-három évre volt szükségünk az előirányzatok elköltéséhez ehhez. Vagy a ö, tejtermelők esetében, amikor a jövedelmük nagymértékben csökkent, nem tudtunk nekik segíteni. Amikor az afrikai országok a vetőmagok árának nagy növekedésével néztek szembe, akkor Barozó úr egy milliárdot akart erre szánni, de ez hát szintén két évre volt szükség, hogy a gazdálkodók ezzel élni is tudjanak. Hát nagyobb rugalmasságra van szükségünk mindenképpen, és nézzük, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ebből az érdekes találkozóból. Nos, azt hiszem, elnök úr, hogy ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a negotiating boxot tápláljuk, amelyet a Dán tanácselnökség a júniusi tanácsülésen fog bemutatni, és reméljük, hogy sok ilyen találkozó lesz még eszmecserék viták formájában, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy továbbra is összhangban vagyunk a nemzeti parlamentekkel, kormányokkal, európai intézményekkel, hogy egy olyan megállapodásra jussunk, amire az EU-nak szüksége van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ellen, amiért egy ilyen határozott beszédet tartottál, most pedig Sefkovics alelnök úr következik az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, Nikolaj Ellen, kedves parlamenti képviselők, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek és a Dán Soros elnökségnek, hogy megszervezte ezt a második konferenciát. Nikolaj már az ötlet atyaként beszélt Ellenről, de szeretném hangsúlyozni, hogy Nikolajnak volt, Nikolaj ötlete volt, hogy legyen egy második konferencia is, és itt Brüsszelben tartsuk meg. Úgy gondolom, nagyon jó, hogy folytatjuk a vitát erről a nagyon-nagyon fontos kérdésről, a több éves pénzügyi keretről, MFF-ről. Nagyra értékelem mindazonáltal, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is eljöttek ma hozzánk. Mint ahogyan tudják, sokszor látogatok el a nemzeti parlamentekbe, és tudom, mennyire fontos, hogy legyen egy ilyen különleges fórum az eszmecsere számára, hiszen egyedi alkalom ez arra, hogy meghallgassuk egymást, és hogy különböző szemszögből vizsgáljuk meg ezt a nagyon fontos kérdést, és hogy jól megértsük egymás álláspontját és ezért értékelem olyan nagyra, hogy itt volt ez a lehetőség, hogy eszmecserét folytassunk, és az Európai Unió minden nemzeti parlamentje is küldött delegációt. Nagyon örülök annak, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Szociális, Gazdaság és Szociális Bizottság is aktívan részt vesz a folyamatban, hiszen nagyon fontosak a bizottság számára az ő eh, érveik, az ő álláspontjuk, ők képviselik a tagállamok társadalmát gyakorlatilag. Éppen ezért a lehető legnagyobb mértékben odafigyelünk majd a nemzeti parlamentek képviselőinek véleményére, de két említett bizottság véleményére is. Mindannyian tudjuk, hogy a tárgyalások, amelyek elé nézünk, nem lesznek egyszerűek. Nem lesz ez egyszerű, viharos vizeken nevezünk majd, de jó úton haladunk afelé, hogy megfeleljünk az ütemtervnek. Az elkövetkezendő hónapokban nagyon keményen kell dolgoznunk mindannyiunknak, akik részt veszünk ebben a folyamatban. Hiszek abban, hogy erre az erőfeszítésre szükség lesz annak érdekében, hogy a következő programozási időszak számára rendelkezésre tudjuk bocsátani a finanszírozási eszközöket. Ennek értelmében nagyon örülök azoknak az ötleteknek, amelyek felmerültek a vita során és az eszmecsere során. Azt gondolom, és több felszólalásból is kiderült ez, nem hunyhatunk szemet a jelenlegi gazdaság és pénzügyi helyzet felett sem. Annál is inkább gondoskodnunk kell tehát arról, hogy a következő MFF eredményes legyen, és támogatni tudja a közös politikáinkat azáltal, hogy megfelelő beruházásokat biztosít a fontos területeken. Összefoglalva tehát azt hiszem elmondhatjuk, hogy egy sikeres gyümölcsöző konferenciánk volt, amely során nagyon hatékonyan tudtuk az időt arra fordítani, hogy a következő MFF-ről beszéljünk is a jövőbeni költségeinkről, kiadásainkról. Barózó úr nyitó beszéde felhívta a figyelmet arra, hogy az EU-s költségvetés kiadásai hozzáadott értékkel járnak, összehasonlítva a nemzeti költségvetése kiadásaival. Krusz, alelnök asszony, a kollégám, világos példákat vonultatott fel erre vonatkozóan. Olyan kérdés ez, amely többször felmerült azokban a megbeszélésekben, amelyeket a nemzeti parlamentekkel folytattam. Hiszen, hogyha az EU költségvetését hasonlítjuk össze a nemzeti költségvetésekkel, akkor fontos, hogy világossá tegyük, milyen hozzáadott értéket biztosít az Európai Unió költségvetése az európai gazdaság számára. Lewandowski biztos úr az első fordulóban elmondta, hogy az Európai Bizottság milyen módon közelíti meg a saját források kérdését. Tőle hallhattuk, hogy a cél az, hogy a jelenlegi rendszert felváltsuk, ugyanis a jelenlegi rendszer nagyon bonyolult, nem feltétlenül semleges. Egy olyan rendszerre van szükség, amely méltányos, átlátható és jobban összefügg az európai politikákkal. Beszélt arról, hogy az európai szintű FTT nagymértékben csökkentené az egyes tagállami hozzájárulásokat 30%-kal is akár, hogyha sikerül megállapodni abban, hogy az FTT-ből befolyó pénzek egy részét saját forrásként kezeljük EU-s szinten. A Lisszaboni szerződés kimondja, hogy egyetértésre van szükség a parlament és a tanács között az MFF tekintetében, ezt hangsúlyozza az is, hogy ma az Európai Parlamentben tartjuk meg a konferenciát. És az Európai Parlament Schulz elnök úr vezetésével teljes mértékben részt vesz az MFF folyamatban, és a Dánsoros elnökség is teljes mértékben elismeri az Európai Parlament szerepét. Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban fokoznunk kell az együttműködést az Európai tanács elnökével és Sálmán von Rompuy részvételével, annak érdekében, hogy előrelépés történjen. Azt gondolom elmondhatjuk, világos konszenzus alakult ki arról, hogy az Európai Unió költségvetés a beruházás, a versenyképesség eszköze, és egy olyan költségvetés, amely segíthet nekünk abban, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Egyet tudunk érteni abban is, hogy a megszorításokra szükség van, takarékoskodnunk kell, rendbe kell hoznunk a közkiadásainkat, a közpénzügyeinket, de a megszorításokat beruházások kell, hogy kísérjék, infrastruktúrába, kutatásba, innovációba, oktatásba kell beruháznunk, és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedésekbe. Az Európa 2020 stratégia eszköze lesz az MFF, és egyetértek azon hozzászólókkal is, akik elmondták, hogy a kohézió továbbra is egy nagyon fontos eszköz lesz annak érdekében, hogy a különbözőségek kiegyenlőítődjenek a tagállamok között az elkövetkezendő időszakban. Az új tagállamok képviselői, de nem csak ők érveltek amellett, hogy továbbra is érvényesüljön a szolidaritás a kohéziós politikai és a strukturális alapok révén, de voltak nyilván nézeteltérések is, és azt hiszem, hogy főként a cappinggel kapcsolatosan voltak vélemény, különböző vélemények, és a reformmal kapcsolatosan, ami a közös agrárpolitikát életi. De azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az EU költségvetése nem csak számadatokból áll, meghatározza, hogy milyen úton haladunk az ambícióink megvalósítása során, meghatározza az Európai Unió jövőjének mienségét is, és azt hiszem, amikor az Európai Unió jövőjéről beszélünk, különös fontossággal bír ez a kérdés, különösen most, válság idején. A konferenciából kiderült az is, hogy a számokról történő tárgyalás nem lesz egyszerű. A Dán soros elnökségben bízunk mindannyian, hogy előrelépés történjen az erőfeszítései során, a júniusi csúcs során. De azt hiszem, mindannyian bízunk benne, hogy meg tudjuk találni az egyensúlyt a szolidaritás és a beruházások között. A célunk az, hogy az év végéig sikerüljön megállapodnunk annak érdekében, hogy a 2014-es éves költségvetés időben elkészüljön, és a szükséges programok és eszközök kezdettől fogva rendelkezésre álljanak. Azt hiszem, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük ezt a célt, mert az Európai Uniónak szüksége van a jó hírekre is. Láthatjuk, hogy lassan kilábalunk a válságból, és nagyon fontos lenne, hogy legyen egy pozitív jelzés, egy ilyen jelzés lenne egy növekedést ösztönző pozitív költségvetés. Ez jól mutatná azt, hogy az Európai Unió dolgozik a versenyképesség növelésén, láncsát tör a szolidaritás mellett, és felkészült a 21. század versenyére globális szinten. Szeresképpen elmondhatom, a feladatunk nem egyszerű, de mindenképpen jó úton haladunk a megállapodás felé, és afelé, hogy az év végig sikerüljön megállapodnunk az MMF-ről. Egy olyan megállapodás kell, hogy szülessen, amely méltányos, kiegyensúlyozott, és amelynek alapját a bizottsági javaslat képzi. Azt hiszem, az európai polgároknak, az érdekelt köröknek köszönhetjük azt, hogy van egy jó kiinduló pontunk, Fontos, hogy valóban hozzáadott érték érvényesüljön és korszerűsödjön az Európai Unió. Nikolaj azzal nyitottam meg a konferenciát, hogy optimisták vagyunk, mindenki mosolyog. Azt hiszem nem csak mi voltunk itt a pódiumon, akik mosolyogtak, hanem sok-sok képviselő is. Sőt, úgy láttam, még Bőge úr is mosolyog. Ez világosan mutatja, azt hiszem, hogy azért egy-két dolgot mégis jól csinálunk. Köszönöm szépen a résztvevőknek, hogy eljöttek ma. Köszönöm, hogy aktívan részt vettek a konferencián, és köszönöm szépen az Európai Parlamentnek és a Dán Soros Elnökségnek, hogy megszervezték a konferenciát. Köszönöm szépen, Nikolaj. Well, thank you. Köszönjük, Város, ezt a nagyon jó összefoglalót, és persze az optimizmust, amit sugárzol. Bőge úr Nek is mondom ezt. Hölgyeim és uraim, a mai vita megmutatta, hogy vannak különbségek köztünk. Egyes országok a költségvetéshez nem nyúlnának, vagy növelnék. Mások kifejezetten csökkenteni szeretnék. Egyes tagállamok annak örülnének, hogyha az agrárpolitikát, mások, ha a kohéziós politikát fejlesztenénk inkább. De egy dolog összeköt minket ebben a teremben, akár az Európai Parlament képviselői vagyunk, a bizottságéi, a tanácséi, a tagállami parlamentekéi. Mindannyiunknak kötelessége megfogalmazni egy konkrét ö, költségvetés tervezést a következő évekre, és egyértelmű irányt adni az Európai Uniónak. Mert jelenleg 500 millió polgára van az EU-nak, és mindannyian tőlünk várják az együttműködést. Együttműködést várnak tőlünk a válságos időszakban, amely a második világháború óta a legválságosabb, és Európa komoly lépéseket tett megszorító intézkedésekkel egyfelől, másfelől egyéb intézkedésekkel, annak érdekében, hogy meglássuk a fényt az alagút végén. De nem fogjuk meglátni a fényt, hogyha az intézmények is harcolnak egymással, a bizottság, a tagállamok, a parlament, csak akkor érünk el bármilyen célt, hogyha együttműködünk. Ezért a Dán elnökség előtt az a nagy feladat áll, hogy minden erejével a következő hónapok során ezt a napirendet, ezt a témát közös nevezőre hozza, hogy az év második felében már konkrét döntéseket, megoldásokat találhassunk olyanokat, amelyek mindenkinek az érdekeit szolgálják, a növekedést, a munkahelyteremtést, a jövőt. Jelenleg 23 millió munkanélküli van az Európai Unióban, és ezek közül sok millió fiatal. És ők tőlünk megoldásokat várnak, konkrét megoldásokat. Mindegy, hogy a felelősség melyik posztján ülünk, van felelősségünk. És ezért a Dán elnökség nevében meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek a szoros együttműködést, nem csak abban, hogy most segített nekünk megszervezni ezt a konferenciát, hanem ahogy Allen is elmondta, speciális módon szervezte meg ezt a konferenciát, két pillére építkezve, és rendszeressé téve azt. Minden ö, általános ügyek tanács ülés előtt találkozni fogunk, ha az MFF-ről szó lesz, és az Európai Parlament üzenetét a miniszterek nem söpörhetik a szőnyeg alá meg kell, hogy hallják azt, és remélem, hogy önök a nemzeti parlamentek képviselői szoros kapcsolatban állnak saját kormányaik felelős döntéshozóival ezen ügy kapcsán. Mert eljött az ideje annak, hogy lépéseket tegyünk. Minden hetedik évben, vagyis nagyon ritkán van csak ilyen lehetőségünk, és hogyha ezt elmulasztjuk, akkor nincs mentségünk. Ezért még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy rászánt az időt és eljött erre a konferenciára. Mindenki elfoglalt ember közülünk. De megígérhetem önöknek, hogy minden felszólalást érdemben vettünk. Nem lesz minden felszólalásból konkrétan költségvetési pénz, de minden felszólalásnak érdemi helye van és lesz az előttünk álló folyamatban. Meggyőződésem, hogy ha együttműködünk, akkor lehetséges lesz a második fél évben megegyezésre jutni. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy eljöttek, elmondták, ami a szívükön volt, és ezennel berekeztem a mai konferenciát. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.